Szóban mindig lehet módosítani a szöveget. Az E munkacsoport elnöke, aki egyébként ennek a témának az előadója is, választási megfigyelőként Togóban tartózkodik, ezért kollégánkra, úrra. Köszönöm, elnök asszony. alig látok el a elnöki pulpitus, pulpitus magasságaiba. Valóban 23-án, február 23-án ülésezett az elmunkacsoport, az Európai Bizottság javaslatait vitattuk meg a Food Facility-re kap, kapcsolódóan. Tanzánia, Togo és Zambia merültek fel, mint alkalmazási területek. Roppant építőjelegű volt ez a találkozó. Köszönjük az Európai Bizottságnak mindazt az információ, tájékoztatást, amelyet nyújtottak. Ugyanakkor hagy emlékeztessünk mindenkit arra, hogy a munkacsoport nem tud más alapján dolgozni, mint az írásban a komitológia eljáráson keresztül kapott dokumentációt. Sajnálatos módon nem kaptunk meg nem kaptuk meg a teljes dokumentációt, a teljes pontos komitológiai dokumentációt kérjük az Európai Bizottságtól. Novemberben a az intézkedések harmadik csoportját vizsgáltuk ezen országok, említett három ország esetében, de a Komonovval kapcsolatban a tájékoztatási adatlapon található információ nem eh, volt eh, megfelelő. Nagyon nehéz azt a következtetést levonni, hogy az agrárágazatnak ez eh, valóban hasznára lesz, legalábbis a rendelkezésre álló információ alapján, hiszen a rendelkezésünkre álló információ alapján megint csak nem tudjuk, hogy az élelmiszerbiztonság vagy általában az ö, ö, agrárium között nő a javasolt intézkedések, illetve a kifizetések hasznát élvezhetik-e. A follow-up az ellenőrzéshez, follow-uphoz elkerülhetetlen a pontos tájékoztatás, és sajnálatos módon az az információ, amit ezen a az információs lapon kaptunk az Európai Bizottságtól, édeskedés ahhoz, hogy messze menő következtetéseket vonjunk le. Éppen ezért következtetéseket is lemondtunk, egy elsoglalási indítványt is benyújtottunk, amely mindenki előtt meg kell, hogy legyen. Ebben az Európai Bizottságot arra szólítjuk fel, hogy a Komor-szigetekkel kapcsolatos tájékoztatást egészítse ki, precízebb információt bocsásson a rendelkezésünkre. Bármit is mond a munkacsoport javaslatára, mi mindenképpen azt javasoljuk, hogy a DEVE szakbizottság a komitológia formális keretein belül követelje az információ nyújtást, a tájékoztatást. Ez az előfetétele annak, hogy a jelenlegi elsugolási indítványt egyáltalán tárgyalni tudjuk. Képviselő közül akar -e valaki valamit mondani? Oui, monsieur Berman. En tant que membre, je voudrais bien rajouter. Berman úr, nos, képviselőként akkor azt tenném ehhez hozzá, hogy eh, furcsán eh, beszélünk itt, furcsa módon beszélünk itt a Food Facility-ről, mert eh, az erre a célra bepántlikázott pénzek nagyon, nagyon nem átlátható módon vannak ténylegesen felhasználva a bizottság részére adom meg a szót. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm Berman úrnak ezt a meleghangú elismerését az együttműködésünknek. Néhány szót szólnék az eljárásról, és a kollégák talán a részletekről majd mondanak még egy-két dolgot. Nos, természetesen mindannyian tudatában vagyunk a parlament aggodalmainak, amikor egy javaslatot leteszünk az asztalukra ezt a munkacsoport fórumot megpróbáljuk ténylegesen kihasználni arra, hogy megismerjük az önök nézeteit, aggodalmait, és már ott megoldjuk azokat a problémákat kollegiális, baráti eh, hangnemben és módon. Emellett szerintem az is fontos, hogy gyors tapasztalatcsere lehetőség álljon a rendelkezésünkre eh, egyes kérdésekben. A keddi, múlt hét keddi eh, beszélgetések után írásbeli feljegyzéseket küldtünk el önöknek péntek eh, délelőtt. És engem kicsit aggaszt, hogy az ilyen információ átadási módot nem megfelelőnek minősítik itt a parlamentben. Én eh, egy szorosabb munkakapcsolatra eh, számítottam, mint eh, ami itt most kialakult. Remélhetőleg tudunk majd tovább reagálni erre a e, levélváltásra, és hát a betekintési jog az márciusig e, nyitott, remélhetőleg sikerül a bizottság illetve a parlament között ezt a vitát megoldani. Hogyha még mindig van valami problémájuk a javaslattal, akkor március 23 előtt még lehetőség van arra, hogy a szakbizottságuk elnöke levélben forduljon a bizottsághoz. Ugyanakkor mindenképpen meg szeretnénk felelni az önök elvárásainak, és ezért is nézzük, vagy vizsgáljuk jelenleg is a munkaanyaghoz benyújtott módosítókat, és akkor most támogatást, át is adnám a szót eh, Sergio kollégámnak. Thank you, thank you, Chair. My name is Sergio Pick. Köszönöm, Sergio Pick vagyok. Én vagyok a Food Facility-nek a felelőse eh, és szeretném a munkacsoportnak megköszönni azt a lehetőséget, hogy eh, már november óta eh, kapcsolatban állhatunk eh, önökkel. Azok a javaslatok, illetve megjegyzések, amiket önök eh, küldtek nekünk, lehetővé tették, hogy például a malawi finanszírozási megállapodást javítsuk, ez nagyban önöknek köszönhető. Az ottani delegációnkat is aktivizáltuk annak érdekében, hogy jó legyen ez az anyag, ez a munkaanyag, és hadd mondjam el, hogy a Food Facility az egy gyorsított eljárás, megpróbáljuk az eljárásokat egyszerűnek tartani, és ehhez az önök segítsége mindig nagyon üdvözlendő. Köszönöm, Berman úr. Egy kis rövid kérdésem van, komorra vonatkozóan, hogy csak 4 millió euróról van szó, ugye nem, nem nagy összegről. Miért választották hogy a Food Facility pénzét egyfajta általános költségvetési eljárásra használják fel. Nem értem, hogy hogyan illeszkedik ez, mindez a pénzfelhasználási módja a Food Facility filozófiájába. Köszönöm ezt a kérdést is, csak néhány szóban válaszolnék akkor, és esetleg eh, a többi kollega is hozzászól még. Mint ahogy novemberben mondtuk, és eh, a múlt héten is megismételtük a munkacsoportban, a General Budget Support eh, azért lett kialakítva, hogy láttunk, mert láttunk szükségességét annak, hogy a, például a Komor szigetek, illetve egyéb országok tekintetében a költségvetési lehetőségeket kibővítsük. Valójában mi Eh, úgymond föltöltjük az ő költségvetésüket, mert annak idején eh, ezeket a pénzeket ők már úgymond előre elköltötték a pénzügyi, a pénz, az, az élelmiszerügyi válság idején. Eh, mi tehát egyfajta teljesítményindikátorokra bírtuk rá a kormányt annak érdekében, hogy nyomon követhető legyen jobban a pénzek elköltése. Nos, mit lehet tenni annak érdekében, hogy eh, az önök aggodalmainak megfeleljünk jobban? Hogyha nincs ilyen lehetőség, eh, akkor természetesen azonnal felveszünk önökkel a kapcsolatot, és javaslatot teszünk alternatívákra. Köszönöm. Van még más is, eh, aki szót kérne? Nincs, de... Thank you, Madam Chair. My name is Wim Köszönöm, új Malta vagyok, a <laughs> Digi development és eh, csak kiegészíteném eh, a kollega által elmondottakat. Amikor terveztük, illetve amikor a tervet benyújtottuk a parlamentnek és a tanácsnak, már akkor eh, azt írtuk, hogy költségvetési támogatást kívánunk nyújtani ennek az országnak, és akkor azt gondoltuk, hogy ez lenne a leghatékonyabb módja a végrehajtásnak, akkor ezt így láttuk, mert itt egy viszonylag kis összegről van csak szó, és ennek alternatívái ehhez képest ezt tették lehetővé. Lehető leghatékonyabban szeretnénk felhasználni ezt a pénzt, és ennek az országnak a vonatkozásában úgy gondoltuk, hogy ez így lehetséges. Köszönjük szépen! Tudjuk, hogy a demokratikus kontroll eh, eszközei azok eh, eh, korlátozottak. Jövő hét tehát a határidő. Berman úr szeretne, szeretné bevezetni mindezt, és később szavazunk akkor erről. Donc, nous avons, nous avons entendu qu'il y avait des difficultés détectées par notre... Úgy tűnik, hogy az e-munkacsoport bizonyos problémákat észlelt, és egy állásfoglalást dolgozott ki, amelyben leszögezik azt, hogy nem értenek egyet. Egyet értenek önök ezzel az elképzeléssel? Berman úr, parancsoljon! Sajnálom, elnök asszony, de az az igazság, hogy Engem nem győzött meg a bizottság válasza, ugyanis eléggé felszínes válasz volt. Egy ilyen rövid, felszínes vitát tartani egy ilyen lényeges kérdésről nem győz meg, és a bizottság válasza sem volt kielégítő. Egyfajta költségvetési támogatás sohasem jut el oda, ahol igazából szükség volna rá, nevezetesen a vidékfejlesztéshez, illetve a mezőgazdasági termelés növeléséhez. Elnök, rendben, akkor eh, a munkacsoport következtetéseit jóvá hagyhatjuk, nevezetesen, hogy nem értünk egyet ezzel a költségvetési támogatással. Rendben, akkor ezt jóvá hagytuk. Ceux qui votent pour la résolution. Akik támogatják ezt az állásfoglalást, kérem kész felemeléssel jelezzék, akik egyetértenek az állásfoglalással. Görenc úr, parancsoljon. Az a benyomásom, hogy a bizottság szeretett volna reagálni, többen is szót kértek a bizottság részéről, és feltételezem, hogy ezzel a határozattal kapcsolatban történt ez. És ha igen, akkor szeretném meghallgatni a bizottság magyarázatát, még mielőtt szavazásra kerülne sor. Elnök, meghallgattuk már a bizottságot, de természetesen ismét megkaphatják a szót. Én mindössze azt szerettem volna leszögezni, hogy nincs időnk, és nem várhatunk több írásbeli dokumentumra. A bizottság tud valami újdonságot elmondani az eddig elhangzottakhoz képest? Mert nem szakíthatjuk félbe a szavazást. Uh, thank you, Madam Chairman. I'm grateful to you. Köszönöm, elnök asszony. Hálás vagyok azért, hogy ismételten szót kapok. Az imént már elmondtam, hogy nem szeretnénk úgy folytatni ezt a folyamatot, hogy ne folytatnánk egy részletes párbeszédet ezzel kapcsolatban, hogyha a parlament nem elégedett, akkor előállnánk egy új dokumentummal, ezt kidolgozhatjuk, és készek vagyunk erre. Minden esetre hangsúlyoznám, hogy ami a formális eljárást illeti, a bizottság által javasolt intézkedéshez szembeni szavazás az összes intézkedésre vonatkozik. A Food Facility negyedik része természetesen messze túllép a komor szigeteken. Éppen ezért nem szeretném, hogy az egész programot blokkolják pusztán azért, mert egy konkrét fellépés tekintetében nézeteltérés alakult ki. Mert ez az egész csomag szempontjából pusztán egy kis rész. Mi ezt a fellépést készek vagyunk visszavonni és egy alternatívát kidolgozni a Komor-szigetekre, vagy pedig másképpen felhasználhatjuk a forrásokat. Nem tudom, hogy ez segít önöknek a döntésben, de remélhetőleg legalábbis így láthatják, hogy bennünket is aggaszt ez a helyzet, és mi is szeretnénk együttműködni ebben a pontban a szakbizottsággal. Berman úr elégedetlen volt az általunk adott válaszokkal, úgyhogy nagyon szívesen szolgálhatunk majd további tájékoztatással. Monsieur úr, Hát ebben az esetben, azok után, amit a bizottságtól hallhattunk, azt hiszem, hogy ez hasznos volt. Ha jól értettem, akkor a komor szigetekre vonatkozó részt visszavonják, és folytatjuk a többivel, igen? Mert ha igen, akkor ez számomra elfogadható. Igen, úgy tűnik, hogy van egy határidő is. Van egy határidő, amelyet tiszteletben kell tartanunk. Tehát ez így sajnálatos persze, de ha a bizottság kész arra, hogy megváltoztassa ezt a projektet a komor szigetekre és egyéb országokra vonatkozóan, akkor mi természetesen a többi országra nézve nem szeretnénk ezt a projektet akadályozni. Nem arról van tehát szó, hogy a határidőt akarnánk módosítani, elnök. Ezt a határidőt kénytelenek vagyunk betartani, úgyhogy azt javaslom, hogy szavazzunk erről a állásfoglásról. A bizottság visszavonhatja ezt még persze, még mielőtt mi döntöttünk. Görenc úr. Nem értem. Én ezt nem így értettem. Én úgy értettem, hogy mi ma hozunk egy döntést a bizottság javaslatáról, méghozzá úgy, hogy a komor szigetekre vonatkozó részt kivesszük a csomagból. Azt hiszem, hogy az egész állásfoglásról szavazhatunk, kivéve azt a részt, amely a komor szigetekre vonatkozik és így akkor kellő idő áll majd rendelkezésünkre, hogy ebben a témában elmélyülhessünk, és azt hiszem, hogy így akkor mindenkinek az aggájaira odafigyelhetünk elnök. A probléma azonban a határidő, ugyanis a határidőt be kell tartanunk, és ezt nem változtathatjuk meg. Tehát támogatjuk, vagy elvetjük ezt az állásfoglást, ez a kérdés. Köszönöm. Euh, Berman úr, igen. Nos, én nem hiszem, hogy így szavazhatunk erről az állásfoglalásról. Anélkül, hogy a komor szigetek szerepelnének benne. Úgy hiszem, hogy az ülés után ezt alaposabban kell tanulmányoznunk, és talán holnap majd a koordinátorok ülésén kellene döntenünk. Nem tudom, hogy ez lehetséges-e. Ça me désole de devoir prendre des, décisions de cette façon-là. Az igazság az, hogy engem ez így nagyon zavar, engem felettébb zavar, hogy így kell döntenünk a különböző kérdésekről. Elnök, én pedig úgy látom, hogy ha ma nem döntünk, akkor az egyetlen alternatívánk az, hogy egy rendkívüli ülést tartsunk méghozzá Strasbourgban. Szárantini képviselő. Engem egy kicsit zaklat most az a tény, hogy a szavazás kellős közepén a bizottság egy szóbeli módosítással áll elő. Én azt javaslom, hogy folytassuk a szavazást, és hogyha a plenáris ülésre a plenáris ülésen való szavazás előtt módosítanunk kell egy szóbeli módosítással, akkor rendben van. De egy olyan szöveg, amelyel kellőképpen foglalkoztunk, ezt visszavonni nem tartom ezt helyes megoldásnak. Alors, je propose euh, à votre... Rendben. Akkor Szavazunk erről az állásfoglalás tervezetről a jelenlegi formájában. Ki az, aki mellette szavaz? Ellene. Tartózkodás. Akkor ezt jóvá hagytuk. Most pedig áttérünk a 13-as napi rendi pontra. Voilà. Nous allons aborder maintenant le point 11 de notre ordre du jour. Pontosabban a 11-esre, mondja az elnök. Klinikai kísérletek a fejlődő országokban, és erről a témáról egy eszmecserét tartunk szakértők jelenlétében. Tavaly szakbizottságunk egy tanulmány készítését rendelte el, ez alapján pedig most egy eszmecserét tartunk. A tanulmánya kapcsolatban számos ajánlás is született, és most ezeknek a nyomon követésére kerül sor. Dembur asszony, az egyik szakértőnk Sweeney úr, a gyógyszerértékelő ügynökségtől és a kutatási főigazgatóságtól érkezett egy további vendégünk, Dembur asszony 10 percben. Um. Uh, Köszönöm először is a lehetőséget, hogy önökkel megbeszélhetjük, hogy milyen lépéseket tehetnénk uniós szinten annak érdekében, hogy védjük azok jogait, akik klinikai kísérletekben vesznek részt fejlődő országokban. A klinikai kísérleteket akkor használják, amikor egy új gyógyszert bevezetés előtt embereken is ki kell próbálni. Annalisa Bur vagyok, a Demus alapítvány, holland alapítványnak dolgozom. Indiában, Latin Amerikában és Afrikában vagyunk a legaktívabbak. Partnereink ezen országokban aggodalmukat fejezték ezzel kapcsolatban, hogy egyre gyakrabban fejlődő országban hajtanak végre klinikai kísérleteket, eh, európai vagy fejlett országbeli eh, cégek, főként Kelet-Európában, Ázsiában és Latin-Amerikában jellemző ez a trend, de Dél-Afrika sem kivétel. Ez alól. Amikor a klinikai kísérletekre gondolunk, akkor olyan gyógyszerek eh, esetében végzik ezt, amelyeket nyugati piacokra szánnak, illetve, és nem olyan gyógyszerek klinikai kísérleteiről van szó, amelyek például a malária, a, tuberkulózis vagy egyéb elsősorban a fejlődő országokat érintő gyógyszereket gyógyszerekre vonatkoznak. Ezek sajnos olyan komoly, ebből ugyanis olyan komoly profitot nem remélhetnek a gyógyszercégek. Olyan adatokat használok, amelyeket az Európai Gyógyszerügynökség adott ki, amely vizsgálta azokat az országokat, ahol klinikai kísérleteket végeztek, olyan gyógyszerekkel, amelyekre az Európai Unióban kérte forgalmazás engedélyt. 2005-ben a klinikai kísérletekben résztvevő páciensek 20,3%-a nem amerikai és nem európai volt. 2008-ra ez az arány 34%-ra emelkedett. A klinikai kísérletekben résztvevő paciensek többsége ö, elsősorban nem fejlődő országokból származott, amelyek oda ö, segében részesülnek beszéléseink szerint 18 ezer, illetve 24 ezer klinikai kísérletet végeznek szegény vagy fejlődő országban. Miért? Mi az oka ennek a tendenciának? Elsősorban azért, mert olcsóbb ezekben az országokban végezni. A GlaxoSmithKline volt vezérigazgatója azt mondta, hogy 200 millió dollárt tudnak ezzel évente megspórolni. Például 30 ezer dollár volt paciensenként Amerikában, és 3 ezer dollár a fejlődő országban, tehát tized annyiba kerül egy klinikai kísérlet ezekben az országban. Jóval gyorsabb is a szegény országban elvégezni ezeket a klinikai kísérleteket, mert könnyebben találni résztvevőket, hajlandóbbak az emberek ennyi pénzért részt venni egy klinikai kísérletben. A McKinsey jelentés azt mondta, Azért is könnyebb embereket találni, mert a szabályok lazábbak, az etikai kódexek is lazábbak, mint mondjuk Európában. Naivabbak a paciensek, nem rendelkeznek ilyen információval, korábban nincsenek a gyógyszerekkel kapcsolatos negatív előítéleteik, és természetesen az új fejlődő piacokhoz való hozzáférés sem elhanyagolandó. Komoly üzleti lehetőségeket látnak ebben a gyógyszer cégek. Szlogeneket fogok most mutatni. Olyan klinikai eh, kísérletekkel foglalkozó eh, szerzetektől, amelyek nagy gyógyszercégeknek dolgoznak. Fedezzék, fedezze fel Oroszországot a klinikai kísérletek eh, új mekkáját, millió, milliárd, több milliárd dolláros lehetőségeket kínál India a gyógyszerkutatásban, hangzik a második hangzatos szlogán. Az indiai kormányzat változtat a jogszabályon, módosítja az érvényes jogszabályokat, épp hogy könnyít a klinikai kísérleteken, illetve lazábbra módosítja a vonatkozó jogszabályokat. Hogyha a indiai kormányzat e, éppen e, tártkarokkal várja a klinikai kísérleteket végző cégeket, akkor nekünk miért kellene ezt elleneznünk? Meg is mondom, hogy miért. Azért, mert a fejlődő országokban élők többsége e, egészségügyi ellátásban nem vagy nagyon ezen részesülhet, társadalombiztosítással nem rendelkezik, és a klinikai kísérletekben való részvétel az egyetlen módszer gyakran arra, hogy bármiféle közösben részesüljenek, tehát nem, nincs meg igazán a szabad választás joga. Ezen kívül a kisadban résztvevőket nem védik megfelelően, nem léteznek azok a mechanizmusok, amelyek ezeket a pácienseket védenék. Azok az orvosok, akik felelősek ezért, tulajdonképpen összeférhetetlenségben vannak, mert pácienseink 1500-3000 eurót kapnak. Hogyan várhatjuk tőlük azt, hogy tájékoztassák alaposan, megfelelően a résztvevő eh, mm, betegeket a kockázatokról, a veszélyekről? Egy eh, latin-amerikai eh, orvosetikai hálózat jelentéséből kiderül, hogy a latin-amerikai orvosok is igen szegények, és az emberek pedig írás tudatlanok, és nem értik azt az információt, amelyet a klinikai kísérletekkel kapcsolatban kapnak. Orvosukkal ráadásul hierarchikus viszonyban vannak, ha az orvos azt mondja, hogy mennek részt, akkor ezt természetesnek veszik, elfogadják. Az orvosoknak kellene elsősorban védeniük a pacienseket, de egyéb formális struktúrák eh, sincsenek, vagy nem nagyon léteznek, vagy nem működnek, amelyek ezen eh, a betegek jogainak védelmét szolgálnák. Az etikai eh, bizottság Latin Amerikában például jelentésükben azt írták, hogy nincsenek felkészülve megfelelően ezek az országok arra, hogy a klinikai kísérletekre vonatkozó szabályokat végrehajtsák. Vannak persze irányelvek, a klinikai kísérletekben eh, résztvevők eh, védelmére vonatkozóan ebből a, ezek közül a Helsinki nyilatkozat a legjobban ismert, európai irányelvek is e, hivatkoznak a Helsinki nyilatkozatra. A vonatkozó indiai jogszabály is hivatkozik a Helsinki nyilatkozatra, de sajnálatos módon gyakran figyelmen kívül hagyják az ebben lefektetett alapelveket. Az Indiában eh, tesztelt, Európában forgalomba hozott gyógyszerek esetében eh, azt találjuk, hogy a GlaxoSmithKline eh, az etikai normákat megsértette több ízben, és amikor az indiai piacon forgalomba hozták, akkor ott megfizethetetlen volt a melrákos páciensek többsége számára, mert havonta kb. 1000 euróba került. Ezért a betegek jobb hiány részt vettek a klinikai kísérletekben, miközben a többi páciens számára ez megfizethetetlen volt. Az AstraZeneca által tesztelt gyógyszer, a a mentális problémákkal küzdők számára egy gyógyszerről van szó, és itt is ezzel kapcsolatban is azt találták, hogy ez ilyen típusú klinikai kísérleteket nyugaton nem engedélyezték. Most szólnak, hogy két percem van még, ezért még gyorsabban próbálok beszélni. Az Európai Parlamentnek köszönöm hogy megfelelő lépéseket tett annak érdekében, hogy az Európai Bizottságnak szögezze az ezzel kapcsolatos kérdéseit. Az európai parlamenti képviselőkkel e, együtt szakértő ülést e, rendeztünk az Európai Gyógyszerügynökséggel és a gyógyszerágazattal együtt az Európai Bizottság e, jelentését. Tavaly hozták nyilvánosságra, a klinikai kísérletekkel kapcsolatban. Itt komoly ajánlásokat tettek egy szabályozási keretre, egy, illetve bizonyos új jogszabályok szükségességét is megállapították. Mi úgy vérjük, hogy a jelenlegi szabályozási keret, illetve jogszabályi keret Európában túlságosan tolmácsolítja magát, megfelelő lehetőséget biztosít arra, hogy a klinikai kísérletekben résztvevő páciensek jogait védjük, hiszen harmadik országban eh, tesztelt és Európában forgalomba hozandó eh, gyógyszerekre eh, vonatkozóan a Helsinki nyilatkozatban lefektetett elveket tiszteletben kell tartani. A baj azonban nem is az elvekkel és a szabályokkal van, hanem a végrehajtással, mint mindig. A az Európai eh, Gyógyszer eh, Központ, illetve Gyógyszerügynökség egy munkacsoportja már dolgozik ezen a kérdésen, és a kényes kérdések, például a kísérlet utáni kezelés, vagy a placebo eh, kontrollált kísérletek témájában nem eléggé ambíciózusak a szerőfeszítések, így a kísérletekben részvevők védelme a fejlődő országokban még komoly kívánivalót hagy maga után. Mi vagyunk a felhasználója azoknak a gyógyszereknek, amelyeket harmadik országbeli, eh, fejlődő országbeli embereken próbálnak ki, ezért nagyon komoly felelősséggel rendelkezünk. Közben az elnök nő megszakítja Debor kisasszonyt. Part of the problem always everywhere. Yes, so, yes. Okay. So Mr. Stefan Fury, you have Sajnálom, de korlátozott, hogy mennyi időnk áll rendelkezésre, akkor a következő szakértőnek 5 percre megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Stefan Füring a nevem, és a egészségügyi főigazgatóságtól jöttem, és a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban szeretnék önöknek néhány szót szólni. Először is örülök annak, hogy foglalkoznak ezzel a témával, mert mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, és nagyon komolyan is vesszük méghozzá egy nyilvános konzultáció körében egy hatásértékelést is kilátásba helyeztünk, ezt pedig a klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos irányelvre vonatkozóan hajtjuk végre. Ez a jelentés, amelyet önök kidolgoztak, de bőrasszony, nos, ezt is tanulmányoztuk, és mindössze négy dologra szeretnék kitérni röviden. Először is, a mi ismereteink szerint Téves volna azt állítani, hogy a klinikai vizsgálatok, amelyeket Európában tevékenykedő vállalatok hajtanak végre, nos, hogy ezeket kihelyeznék tömegesen a fejlődő országokba. Ebben a tekintetben nem értünk teljes mértékben egyet az említett adatokkal, ugyanis a mi adataink más képet festenek. Például ami a klinikai vizsgálatokat illeti, olyanokat, amelyeket az Európai Gyógyszerügynökséghez jelentenek be. Az erre vonatkozó adatok 2005 és 2008 között 10%-ot tesznek ki Ázsiában, és 10%-ukat végzik el Latin Amerikában, Afrikából, gyakorlatilag nincsenek adataink, és abban sem vagyunk biztosak, hogy az a kijelentés, mely szerint, ahogyan elhangzott, a klinikai vizsgálatok legnagyobb része a fejlődő országokban zajlik. Említették, hogy 18 ezer, 24 ezer klinikai vizsgálatot hajtanak végre jelenleg a fejlődő országokban. Ezt ellenőrizni kell, mert Európában évente kb. 5500 ilyenfajta vizsgálatot hajtanak végre. Tehát ez lett volna az egyik. Tömeges kihelyezésről azt hiszem, hogy nem beszélhetünk a fejlődő országokba, legalábbis nem jelen pillanatban. Másodszorban, ami szintén nagyon fontos számunkra a jelentés kapcsán. A harmadik országokban végrehajtott klinikai vizsgálatok egy kihívást jelentenek, de téves volna azt állítani, hogy ezen klinikai vizsgálatok önmagukban rosszabb minőségűek. A jelentésben gyakran elhangzik, hogy vannak kettős mércék, vagy klinikai dömping. Mi úgy látjuk, hogy ez nem magától értetődő, hanem jó lenne a tényeknél maradnunk. És a vizsgálatokat is, az ellenőrzéseket is gyakrabban kellene végre hajtani. Fontosnak tartjuk, hogy körültekintők legyünk ezen a területen, hiszen a klinikai vizsgálatok, a klinikai kutatások egyre inkább globális jelleget öltenek, egyre inkább végrehajtják ezeket harmadik országokban, illetve szegényebb országokban különböző okokból. Nem mindig azért, mert ez így olcsóbb vagy gyorsabb, hanem gyakran azért is, mert a szabályozás ezt könnyebbé teszi. Ugyanis bizonyos harmadik országok megkövetelik, hogy egy gyógyszer engedélyezését megelőzőleg ott hajtsák végre a vizsgálatokat. Tehát itt is különbséget kell tennünk a dolgok között. És végezetül teljes mértékben egyetértünk, hogy körültekintőnek kell lennünk, ébernek kell maradnunk. Vannak ugyanis jogi korlátok a joghatósággal kapcsolatos korlátok. Jelenleg a legjobb kritérium az Európában egy gyógyszer engedélyezés, ugyanis ebben a pillanatban egy vállalatnak, egy gyógyszer cégnek adatokat kell szolgáltatnia az Európai Gyógyszer Ügynökséghez. És amint van egy ilyen joghatósági kritérium, nagyon fontosnak tartjuk az ellenőrzést. És nagyon örülünk annak, hogy az Európai Gyógyszerügynökség több kezdeményezést fogalatosított ezen a területen. Köszönöm, elnök asszony. Merci. La parole est maintenant à... Köszönöm. Most pedig Sweeney úrnak adjuk meg a szót, aki a gyógyszerfőigazgatóságnak az embere. Good afternoon, I'm Fergus Sweeney, I'm head... Fergus hívnak. Én vagyok a szabályok betartatásáért felelős osztálynak az egyik munkatársa, a gyógyszerészeti főigazgatóságom, és örülök, hogy itt lehetek. Nos, ha a fejlődő országokban tartott gyógyszerkísérletek ügyét mindig is figyelemmel kísértük, illetve már jó pár éve ezt megtesszük, és az elmúlt napokban pedig az ilyen inspekciók számát komolyan megnöveltük, tehát azoknak a látogatásoknak a számát, amelyek ellenőreink Észak-Amerikán és Európán kívül tesznek. 2008-ig e, terjedő adatok rendelkezésre állnak, 2009-es adatokat hamarosan felvisszük a rendszerbe. Egy munkacsoportot állítottunk fel a stratégiai anyagunknak megfelelően, amit 2008-ban adtunk ki. Munkacsoportban Eh, az eh, Gyermekgyógyászati Bizottság, eh, a Gyógyszerészeti, Humángyógyszerészeti Bizottság, illetve a betegekkel foglalkozó szervezetekért felelős szakbizottság munkatársai vesznek részt, és négy feladatot kaptak ők annak érdekében, hogy gyakorlati javaslatokat tegyenek a piacra vitellel, illetve az azt megelőző gyógyszerkísérletekkel kapcsolatban, amennyiben azok harmadik országban, fejlődő országban zajlanak, tehát négy praktikus javaslatot, illetve témát vetettünk fel, a kiszolgáltatott népesség, a placebo, a kísérlet utáni ellátás továbbvitele, stb. Emellett az útmutatás és tanácsadás, ez a második nagy téma, amelyen belül megpróbáljuk eh, a klinikai kísérletek elkezdése előtt befolyásolni azt, hogy hogyan is vezessenek, vagy vigyenek végbe egy eh, eh, kísérletet, tehát ott szeretnénk már befolyásolni, mielőtt elkezdődnek emellett megvizsgáljuk a piacra viteli engedélyezés egész ügymenetét, az etikai aspektusokat és az oda vonatkozó szabályokat megpróbáljuk betartatni, transzparencia, ellenőrzések, jelentések létrehozása annak érdekében, hogy az az adatok megfelelőek legyenek, illetve betartsák az etikai szabályokat. Végül pedig a nemzetközi együttműködés és a kapacitások kiépítése a másik nagy praktikus téma. Hallottuk, hogy egyharmada Európában zajlik, egyharmada Észak-Amerikában, egyharmada pedig máshol a gyógyszerkísérleteknek mi természetesen csak a legnagyobbakra tudunk odafigyelni, 33 ezer kísérlet zajlik, lehetetlen mindet erőteljesen figyelemmel kísérni. Ennek ellenére mindent megteszünk annak érdekében, hogy egymást támogassák a hatóságok, a, és biztosítsák, mindent követsenek el annak érdekében, hogy az etikai szabályokat betartsák, és mi magunk is úgy kívánunk eljárni, hogy példát nyújtsunk világ más részein működő ellenőrök számára. Nem csak az EU-s szervezetekkel vagyunk kapcsolatban, hanem Gánával, Mexikóval, Indiával, Dél-Amerikával, is, tehát az ott működő hatóságokkal, ellenőrző hatóságokkal, kanadai, amerikai eh, hatóságokkal és egyéb fejlődő hatóságokkal is annak érdekében, hogy eh, a gyógyszerkísérleteket szabályozó hatóságokból egy hálózatot hozzunk létre, és ezáltal is biztosítsuk, hogy rendben menjenek le ezek a kísérletek. Szeptemberben tartunk majd egy workshopot, azelőtt egy eh, munkaanyag fog kijönni, ez év második felében. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, és most pedig megadom a szót Romaris úrnak a Kutatási Főigazgatóság részéről. Az Európai Bizottság finanszírozza ezen vizsgálatok nagy részét az IDCPT, e a parlament és a tanács közös kezdeményezése, a szerződés 185-ös cikke alapján kezdődik. Kapacitásbővítés afrikai eh, klinikai kísérletekre vonatkozóan. A klinikai kísérleti aspektussal kapcsolatban az Európai Bizottság ezen keresztül finanszírozza akár 48 kísérlet eh, költségeit, nagyon komoly etikai eh, elvárásokkal természetesen. Ez azt jelenti, hogy alapos etikai falopot és értékelést végzünk a finanszírozás során. A kapacitásbővítés keretében komoly kutatási projekteket finanszírozunk az etikai mm, normákkal kapcsolatban. Az afrikai orvosetikai bizottságok fejlődését támogatjuk, a kapacitás bővítést segítjük, például az afrikai vakcina szabályozó fórum esetében. A WHO-val szorosan együttműködve tesszük ezt, illetve ezen kívül a orvos etikai bizottságok tagjainak képzését is támogatjuk, külön képzési tanfolyamokat szervezünk és rendezünk számukra. Összesen 20 Nyolc kísérleti projektet támogattunk az etikai bizottságok esetében, több mint 3 millió euró értékben. 2010. február 22-én egy új pályázati kiírást hoztunk nyilvánosságra a fekete-afrikai orvosetikai bizottságok képzésre vonatkozóan 4,7 millió euró összköltségvetéssel. Ugyanolyan elvárásokat alkalmazunk, mint hogyha Európában csinálnánk mindezt, tehát semmivel sem alacsonyabbak az elvárások Afrikában, mint Európában a hasonló projektek esetében. Encore et toujours. Merci, Madame la Présidente. Um, I'd have a question to Mr. Boer. De Búrok asszonyhoz, is asszonyhoz van egy kérdésem. Az öméleménye szerint az unión kívüli kísérletekre vonatkozó ellenőrzések eh, hogyan folynak. Sweeney úr azt mondta, jól értettem, hogy ezeknek a kétharmadát az unión kívül végzik el. Hány összességében hány ellenőrzést végeznek, milyen arányban ellenőrzik ezeket. Talán Sweeney úr tud konkrét számadatokkal szolgálni nekünk azzal kapcsolatban, hogy hány kísérletet végeznek az unión kívül, és hogy ezek esetében hány konkrét ellenőrzésre került sor. De Deborah asszony kisasszony, az ön véleménye szerint a megfelelő pillanatban elég korán eh, kerül sor ezekre az ellenőrzésekre, vagy esetleg csak a kísérleti folyamat végén? Mert én ezt tudom, ezt olvastam. Szerintem nem tudunk eléggé, nem, tudunk el, nem lehetünk eléggé elővigyázatosak, hiszen a kísérleti folyamat végén az ellenőrzés nem sokat mond arról, hogy mi történt korábban a kísérlet során az fejlődő országban végzett klinikai kísérletekkel kapcsolatos olvasmányaimból számomra ez derült ki. Szerintem a klinikai kísérletek folytatása, a gyarmatosító kizsákmány, modern gyarmatosító kizsákmányolás egyik legelterjedtebb formájává nőtte ki magát. Merci. Köszönjük. Deva úrnak adom meg a szót a balomon. Ó, köszönöm elnök asszony. Érdeklődve hallottam az előadásokat. Vagy hogy vagy egérből felfújjuk a problémát, és egérből csinálunk elefántot, hogy valódi probléma ez. Jó lenne, hogyha ezt tisztáznánk. Az első hozzászólónk, szakértőnk azt arra utalt, hogy az európai cégek végeznek fejlődő országokban kísérleteket, főként Indiában, olyan gyógyszereken, amelyeket Európában nem tesztelnének, mert túlságosan nagy kockázata? Ezzel kapcsolatban tisztán kell látnunk. Megismétlem tehát a kérdésemet. Az első szakértőnk azt állította, hogy az európai gyógyszercégek olyan gyógyszerekre vonatkozó kísérleteket végeznek Indiában és más országokban, amelyeket európai állampolgárokon a kockázatosságuk miatt nem kísérleteknek. A piaci mechanizmus a költség? kérdése, erről most nem akarok beszélni. De, hogyha valóban azt állítja, hogy esetleg eh, az emberegészségre eh, káros gyógyszereket fejlődő országban tesztelnek azért, mert a fejlődő országokban élők élete nem ér annyit, mint egy európai élet, na akkor komoly problémával állunk szemben. Van-e bármiféle bizonyíték arra, hogy a gyógyszercégek kísérleti gyógyszereket fejlődő országbeli embereken kísérleteznek ki, amelyről nem is álmodhatnának Európában, európai embereken való kísérletekről. Erre várok választ. hogyha a felügyeletről van szó, akkor az a helyzet, hogy nincs elég pénzünk, vagy emberünk arra, hogy Eh, ezt megfelelő módon elvégezzük, ezt a, az ellenőrzést. A harmadik kérdésem, az amerikai kormányzat, illetve állami eh, felügyeleti szervek mit tesznek a latin-amerikai eh, klinikai kísérletekkel kapcsolatban, mi ezeket a bevált gyakorlatokat lemásoljuk, vagy teljesen más normákat alakítunk ki. Szegentini asszony. Um, Köszönöm szépen, nekem is van néhány kérdésem az Európai Bizottsághoz. Végighallgatva ezeket a felszólalásokat, bennem megfogalmazódtak további aggodalmak. Déva úr etikai kérdést tett fel, de felmerül az a kérdés is, hogy azok az emberek, akik tesztelik ezeket a gyógyszereket, azok később képesek lesznek-e megvenni ezeket a gyógyszereket, vagy sem, mert ez is egy etikai kérdés. Ugye itt nagyon drága gyógyszerekről van szó, és a vizsgálatok után az embereknek nem marad pénzük, vagy egyszerűen nincs pénzük arra, hogy tovább folytassák a kezelést. Nagyon gyakran egyszerűen nem tudják folytatni a kezelést. Emellett szeretném tudni az Európai Bizottság bizottság képviselőitől azt is, hogy eh, a, meg tudja nyugtatni bennünket eh, afelől, hogy az Európai Gyógyszerügynökség ellenőrzi-e azt, hogy egy gyógyszer mielőtt megkapja a forgalomba hozatali engedélyt, eh, a gyógyászati teszteket a Helsinki nyilatkozatnak megfelelően végezték el, tehát mielőtt az európai piacon forgalomba hozatali engedélyt kaphat. A második kérdés, vagy a következő kérdésem az az, hogy az Európai Bizottság hajlandó-e a placebo teszteléssel kapcsolatos szabályokat megváltoztatni harmadik országokban, mert eh, itt Európában eh, nem lehet olyan eh, kísérleteket végezni nagyon beteg embereken, hogy az egyik csoport placebót kap, a másik csapat pedig, másik csoport pedig a gyógyszert, amin kísérleteznek. Ezt Európában már nem lehet megcsinálni, úgy hallottam, hogy Indiában például továbbra is meg lehet. Szerintem ilyen ilyen gyógyszernek nem szabadna forgalomba hozatali engedélyt adni, hogyha így eh, placebo kontrollcsoporttal eh, eh, tesztelték annak idején, és lett volna más módszer is. Emellett hajlandóak vagyunk-e biztosítani azt, hogy amikor egy gyógyszert engedélyeznek az európai piacon, mégpedig olyat, amelyet harmadik világban teszteltek, akkor a harmadik országoknak is hozzáférést biztosítunk ezekhez a gyógyszerekhez, mert ez az, ezek az etikai kérdések alapvetően mégiscsak a pénzről szólnak, és arról, hogy egy európainak az élete többet ére, mint egy máshol élő embernek az élete, és ez az egész gyógyszer kísérleti kérdéskörre igaz. Görenc úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Az első kérdésem az, Hogyha vannak visszaélések, akkor melyik joghatóság jár el? Tehát eh, az európai hatóságok járnak el, a tagállam hatóságai, és amennyiben ez így van, eh, hogyha ezt a szabályt lehet alkalmazni, még akkor is, hogyha harmadik országban zajlanak a kísérletek, és a visszaélésre is harmadik országban került sor, akkor a mi szigorú szabályaink érvényesek-e? Ha igen, akkor annak már önmagában elrettentő hatása lehet a visszaélésekkel szemben. A második kérdésem, nem lehet izolálni a klinikai kísérleteket a gyógyszerekhez való hozzáférés kérdésétől, tehát ezek összefüggő kérdések, és akkor továbbvéve azt, amit eh, Sargentini asszony mondott, eh, hogyha a klinikai Hogyha a klinikai kísérleteknek egyharmada történik Európában, egyharmada Észak-Amerikában, és a fennmaradó harmada pedig fejlődő országokban, e, akkor e, bennem felmerül az, hogy a gyógyszerekhez való hozzáférés arányai viszont nem ilyenek. E, tehát, hogyha ilyen módon folytatjuk a kísérleteket, akkor már is felmerül a gyógyszerekhez való hozzáférés etikai kérdése. Ilyen alapon tehát a kísérleti szakaszt nem lehet a forgalmazási szakasztól ilyen élesen elkülöníteni. És akkor itt most felmerül az a kérdés is, hogy hogyan használjuk fel azokat a pénzeket, amelyeket a trópusi vagy kevésbé ismert betegségek eh, gyógymódjainak kutatására fordítunk, különös tekintettel az olyan betegségek, betegségekre, amelyek tipikusan fejlődő országokban fordulnak elő. Tehát ezzel kapcsolatban zajlik-e valami fajta olyan vizsgálat, hogy a jelenleg folytatott praktikák azok etikusnak minősíthetők-e? Ugyanis a jelenlegi rendszer Indonéziában például igen erőteljes reakciókat váltott ki. Indonézia például elutasította a kísérletek egy részét olyan vírustörzsek vonatkozásában, amelyek amelyeken gyógyszerkísérletek, amelyekkel kapcsolatban gyógyszerkísérleteket akartak elvégezni. Tehát eh, komoly etikai probléma van, eh, etikai problémáról van szó, mert az emberiség ötöde nem fér hozzá ezekhez a gyógyszerekhez. Köszönöm. Az én kérdésem De Bur asszonyhoz szól. Említette a Helsinki nyilatkozatot, miszerint, és ön szerint ez része az ellenőrzési rendszernek, csak hát a betartatásával kapcsolatban vannak problémák, és akkor én azt kérdezem, hogy mi a probléma a betartatásával, miért nem tartják be, miért nem lehet ezt végrehajtani, és itt milyen szerepet játszik, vagy játszhat az EU. Köszönöm. Guerrero úr. muy brevemente. Igen, elnök azt nagyon röviden azt hiszem, hogy itt egy felettébb kényes kérdéssel állunk szemben, ugyanis az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés egy alapvető jog, és a hozzáférés tekintetében az egyenlőség az emberiség egészét megilleti. Hallottunk különböző adatokat, számokat, elemzéseket, ezek eléggé eltérőek voltak a bizottsági szakértők, illetve a többi szakértő között, de azt hiszem, hogy volt egy egybeesés, szerintem legalábbis, ugyanis elismerjük azt, hogy az Európai Unióban kielégítő jogszabályok, illetve mechanizmusok léteznek annak érdekében, hogy ezt az egész kérdéskört megfelelőképpen szabályozzuk. Azt szeretném kérdezni a bizottságtól, hogy többé-kevésbé, vagy valamennyire egyetért egyáltalán az alapítvány szakértőjével, abban a kérdésben, hogy az európai jogszabályokat nem tartják kellő tiszteletben, vagyis nem alkalmazzák őket. A bizottságnak, ha nincs most ideje arra, hogy részletes választ adjon erre a kérdésre, akkor szeretném tudni, hogy a Fejlesztési Szakbizottsághoz kész eljuttatni egy jelentést az európai jogszabályok végrehajtásának szintjéről. Köszönöm. Denbur asszonynak adom meg a szót a UEMOS alapítványtól, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre. És mivel az imént félbeszakítottam, most egy kicsit több időt adok. Többet legalábbis, mint a bizottsági szakértőknek. Köszönöm szépen, elnök asszony, ezt a nagyvonalúságot. Először is arra szeretnék kitérni, amit Füring úr az Európai Bizottságtól elmondott. Az igazság az, hogy én nem azt állítottam, hogy a klinikai vizsgálatok nagy részét az EU-n és az USA-n kívül hajtják végre. Én azt mondtam, hogy a, azon betegek nagy többsége, akik részt vesznek ilyen vizsgálatokban az EU-n és az USA-n kívül, ők fejlődő országokból származnak. Tehát az az egyharmad, amely az EU-n és az USA-n kívül történik, Nos, ezen országok nagy része az ODE kedvezményezettek listáján szerepel. Ez a különbségtétel véleményem szerint nagyon fontos, mert a számok tekintetében nem hiszem, hogy eltérés mutatkozna. Másodszorban azt is említette, hogy a klinikai vizsgálatok, amelyek fejlődő országokban zajlanak, ez nem azt jelenti, hogy rossz minőségűek lennének ezen vizsgálatok. Ugyanakkor számos kutatás azt bizonyítja, hogy az ellenőrzési mechanizmusok minősége a fejlődő országokban, ugye említést tettem az etikai bizottságokról, nos, ezek igen alacsony színvonalúak. Említettem egy latinamerikai etikai szervezet által végzett felmérést, ugyanis számos etikai bizottságnál nincs kellő személyzet, nem részesülnek kellő képzésben, tehát van itt egy strukturális probléma. Éppen ezért nagyon örülök annak is, hogy Sweeney úr az Európai Gyógyszer Ügynökségtől említette azt a tényt, hogy az Európai Unió kezdeményező lépéseket tett annak érdekében, hogy a szabályozási keretet erősítse, mert véleményünk szerint ez egy nagyon fontos lépés, és végeredményben ez vezet majd el a megoldáshoz. Valóban az ellenőrzések száma növekedett, de ahogyan Sweeney úr már kifejtette, mi nem hisszük azt, hogy ez lenne a megoldás, mert túl sok a vizsgálat, éppen ezért lehetetlenség ellenőrzések által mindegyiket lefedni. És akkor eh, ezzel is vezet engem Berman úr kérdéséhez. Néhány évvel ezelőtt gyógyszerügynökségek szakértőit kérdeztük arról, hogy vajon ellenőrizték-e azt, hogy megfelelő elvek alapján, a Helsinki nyilatkozatban szereplő elvek alapján ellenőrizték-e a gyógyszereket. A válaszuk eh, nemleges volt, mert azt mondták, hogy ezek még nem szerepelnek a rendszerben. A hatékonyságot, a minőséget ellenőrizzük, de az etikai kritériumokat nem, vagy alig. Mi úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos etikai kritériumok alapján is ellenőrzéseket végrehajtani, nem pusztán akkor, amikor a piacra dobnak egy terméket, mert jelentős előrelépés lenne, hogyha a gyógyszereket akkor is ellenőriznék, hogy ellenőriznék, hogy megfelelnek-e a Helsinki nyilatkozatban szereplő kitételeknek, még mielőtt forgalomba hozatali engedélyt kapnának. Déva úr kérdése Nos, nem csak az európai vállalatokat veszünk gorcső alá, hanem multinacionális vállalatokat, amelyek a klinikai vizsgálataikat fejlődő országokban hajtják végre. Említettem az AstraZeneca példáját, ez a vállalat maga is elismerte, hogy placebo kontrollcsoportos vizsgálatot hajtott végre Indiában, ugyanis azt nyilatkozták, hogy az etikai bizottság Európában sohasem engedélyezte volna ezt a fajta vizsgálatot. Úgy gondolom tehát, hogy ez megválaszolja a kérdését. Téva képviselő. Hagyjuk akkor először, hogy a búrasszony megválaszolja a kérdést. Nos, kérdés volt az is, hogy a Helsinki nyilatkozatot miért nem hagyják vére kellőképpen. Úgy gondolom, hogy ez soha nem volt prioritás, éppen ezért nem tettek ennek érdekében kellő lépéseket. Mi úgy véljük, hogy egy nagyon óriási előrelépés lenne, ahogyan az több képviselő is hangsúlyozta, ha a gyógyszerek ára alacsonyabb lenne olyan országokban, amelyek részt vettek egy klinikai vizsgálatban, és hogyha a vizsgálatot követő kezelés rendelkezésre állna. Illetve ha ezt is ellenőriznék, még mielőtt forgalomba hozatali engedélyt kapna egy gyógyszer. És azt hiszem, hogy ezzel az összes kérdést megválaszoltam. Köszönöm. Köszönöm. Stefan Füring, Sweeney úr és Romaris úr. Most pedig önöknek adom meg a szót, hogyha önök is szeretnének válaszolni az elhangzott kérdésekre. Köszönöm, elnök asszony. Mindössze egy kérdésre szeretnék kitérni, mert ez gyakorlatilag az összes kérdésben elhangzott. Nevezetesen, hogy a szabályozási keret kielégítő-e. Pillanatnyilag a szabályozási keret rendkívül egyértelmű. Minden egyes tanulmány, amit benyújtanak Európában, annak érdekében, hogy forgalomba hozatali engedélyt kapjon egy termék, minden egyes tanulmányt, felmérést a jó klinikai gyakorlat szempontjából kell elemezni, és ezen elveknek meg kell, hogy feleljen. Végeredményben ezen elvek a nemzetközileg elismert elvekre épülnek. De ahogyan az lenni szokott, a probléma az absztrakt törvény, jogszabály, illetve a gyakorlati alkalmazás között húzódik meg. Egyértelmű tehát, hogy mindannyian fontos, hogy dolgozzunk még ezen, az ügynökség foglalkozik is ezzel, főleg ami a benyújtott adatok ellenőrzését eh, illeti, illetve ami az etikai elvekkel való megfelelést illeti. Ez nagyon fontos számunkra is. Lényegesnek tartjuk, hogy eh, ebben a tekintetben további lépések történjenek. Elhozott az a kérdés is, hogy mindez kielégítő-e. Vannak természetesen egyéb szabályozások, ezeket most eh, vizsgáljuk, és ide tartozik például az átláthatóság. Minél átláthatóbbak a harmadik országban zajló vizsgálatok, annál inkább lehetőségünk nyílik arra, hogy korai vizsgálatokat, korai ellenőrzéseket hajtsunk végre, és ezáltal nyilvános nyomást tudunk a szponzorokra is gyakorolni, és így gondoskodhatunk a nemzetközi előírásokkal való megfelelésről. Vizsgáljuk tehát a lehetőségeket. Említettem, hogy folyik most egy hatásvizsgálat. És még valami a, az ellenőrzésekkel kapcsolatban. Mi is egyetértünk azzal, hogy nem lehetséges minden egyes kórházat, illetve intézményt ellenőrizni, ahol klinikai vizsgálatok folynak, hiszen itt eh, akár több száz vagy ezer létesítményről is lehet szó. Éppen ezért lényeges, hogy eh, a kapacitást tovább építsük a harmadik országokban, és örülünk annak, hogy ezen a területen történtek kezdeményező lépések, például a kutatási főigazgatóság részéről, illetve tovább építjük ezt a hálózatot az ügynökség munkájára építve. Köszönöm szépen, és még egyszer köszönöm, hogy válaszolhattunk a kérdésekre. Thank you. Uh, just to pick on a... Köszönöm, hogy reagáljak én is egy-két kérdésre, amely felmerült. Igen, együttműködünk a nemzeget, nemzetközi eh, partnereinkkel, amerikai FDN-nel például. Az az FDA-val. Természetesen adatcserét is folytatunk ezen nemzetközi partnereinkkel, más ügynökségekkel annak érdekében, hogy az ellenőrzési erőforrásokat megfelelően használjuk ki, hogy ne legyenek átfedések. És így a klinikai kísérleteket minél szélesebb körülön tudjuk ellenőrizni. A WHO-val és más szervezetekkel is megint csak együttműködünk annak érdekében, hogy a lehetőségekhez képest az adott országokban, ahol a klinikai kísérleteket végzik, ezek az etikai bizottságok megkapják a megfelelő támogatást az ellenőrzésekhez a placebo kérdésről az elkövetkezendő hónapokban kiadandó e, jelentésünkben szólunk majd. Ezzel kapcsolatban egy workshopot is rendezünk, ahova az érintetteket, érdekelteket meghívjuk, beleértve az ázsiai, afrikai és latin-amerikai országokat is. A rendelet 58 cikke alapján a WHO-val együttműködünk a forgalomba hozatali engedélyek érdékelésével kapcsolatban olyan termékekre vonatkozóan, amelyek eh, például malária, tuberkulózis és egyéb nem európai, hanem fejlődő országbeli eh, betegségek ellen gyógyszerekre vonatkoznak a WHO-val ezen cikk keretében. Tehát jó az együttműködésünk végezetül, meggyőződésem, hogy a Helsinki nyilatkozat és a klinikai kísérletekre vonatkozó iránymutatások együtt felvezolják azokat a fontos alapelveket és végrehajtási szempontokat, amelyeket együtt tudunk használni arra, hogy a kapacitás növelés, illetve az intézményfejlesztés terén segítséget nyújtsunk ezeknek az országoknak. Köszönöm elnök asszony, csak röviden a trópusi betegségekre vonatkozó kutatási alapról hagy beszéljek. Az EDCP az egyik olyan e, keret, amely segít ezen probléma megoldásában. 2003 e, és 2010 között fut, 2010 utáni E DCTP-re e, vonatkozó tárgyalások jelenleg is folynak. Köszönjük, mondja az elnök asszony Bergman úr. Az Európai Bizottsághoz intézném a következő kérdést. Még egyszer. Hány kísérletre vonatkozóan hány ellenőrzést végeztek el a fejlődő országokban? Uh, Tehát a kérdés az kérdezi a bizottság képviselője, hogy hány kísérletre vonatkozóan hány ellenőrzést végeztünk, a forgalomból hozatali engedélyek esetében minden egyes alkalommal végez ilyet az ügynökségünk. Az elmúlt öt évben körülbelül 30 3 eh, ezer, 33 ezer ilyen klinikai kísérletet eh, kellett volna ellenőriznünk, nyilván csak egy nagyon kis részét tudtuk eh, megtenni de a helyi erők is próbálnak nekünk biztosítékokat nyújtani, vagy éppen nem nyújtanak biztosítékot arra, hogy a kísérlet megfelel bizonyos szempontoknak. 2009-ben 58 ellenőrzést végeztünk, ebből 44 klinikai kísérletekre vonatkozott, 2008-ban 38, tehát progresszívan emelkedik ez, ez a szám és ezeknek több mint a fele fejlődő országokban, harmadik országokban került végrehajtásra. Megpróbáljuk bővíteni a tudásunkat latin-amerikai, afrikai és ázsiai országokban, megpróbáljuk az ottani rendszereket minél mélyebben ellenőrizni. A honlapunkon a 2005 és 8 között évekre vonatkozó jelentésben minden fontos adat egyébként erre megtalálható. 2009-es jelentésünket is heteken belül kiadjuk. Ces débats sont parfaitement passionnants. Il y a deux autres... Rendkívül lelkes ez a vita. Eh, két képviselő nem kapott még választ a kérdéseire, és aztán jönnek a follow-up eh, kérdések, de már is késésben vagyunk, tehát eh, inkább nem megjegyzéseket tegyenek, hanem kérdéseket 10 másodpercben. Köszönöm. Szargentini asszony és aztán Deva úr. Köszönöm, elnök asszony, a lehetőséget nincsen eh, eh, nincsen follow-up kérdésem, mert ugyanazokat a kérdéseket fogom feltenni, és örülnék, hogyha a bizottság válaszolna. Nem eh, örülök annak, hogy ő válogat a megválaszolandó kérdések közül, a többit pedig ignorálja, tehát hadd tegyen föl még egyszer a kérdést. Bizottság lehetséges-e az, hogy a jövőben ellenőrizzük azt, hogy a Helsinki nyilatkozatot betartották-e, mielőtt a forgalomba hozatali engedélyt megadjuk, illetve tudjuk-e ezt biztosítani, hogy a harmadik országokban elvégzett kísérleteket nem azzal a placebo eljárással végezték el, amelyet egyébként Európában nem engedélyeznének, vagy ilyen esetben az ilyen gyógyszer ne kapjon engedélyt, a harmadik pedig, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy azon országokban, ahol tesztelték a gyógyszert, utána ténylegesen hozzá lehessen férni ezekhez a gyógyszerekhez. Deva úr, következik Megkérdezte egyébként a kollega azt a kérdést, a felét annak, amit én akartam feltenni. A placebo-val kapcsolatban az én kérdésemre válaszoltak, illetve egy kérdésre válaszoltak, de nem az én kérdésemre. A, a kérdésem az, hogy van-e bizonyíték arra, hogy európai gyógyszercégek olyan gyógyszereket, olyan gyógyszerekkel kísérleteznek a fejlődő világban, amelyeket Európában nem mernének megtenni vagy kísérletbe vinni. Tehát szándékosan kockáztatnak-e ilyen életeket? E, Körenc úr, köszönöm elnök asszony ez. Én kérdésem arra irányul, hogy e, a francia cég e, klinikai vizsgálatok során fejlődő országban, hogyha szabálysértést követel, vagy megszegi a törvényeket, akkor az ellen a cég ellen a francia törvények, vagy az adott fejlődő ország törvényei által alapján járnak el. Berman úrnak pedig nincs további kérdése. Akkor alapvetően a bizottsághoz fordulunk, mert a kérdések címzetje a bizottság volt nem voltak elégedettek a képviselők a válaszokkal. Az első Helsinki nyilatkozatra tartott, vonatkozik, amely a, forgal, a forgalomba helyezés előtt ellenőrzik el, hogy a, betartják a Helsinki nyilatkozatot. Köszönöm, elnök asszony. Az első kérdése kapcsolatban már ma is minden egyes tanulmányt ellenőrizünk a jogszabályok alapján, megnézzük, hogy az etikai alapelveknek megfelel-e a vizsgálat, és ha kiderül az, hogy egy olyan klinikai vizsgálatot hajtottak végre, amely nem tartja tiszteletben az etikai előírásokat, akkor végeredményben ezt a klinikai vizsgálatot el kell vetni, vagyis nem szabad bevonni a gyógyszer értékelésébe. Ez az egyik. Aztán, ami a harmadik kérdést illeti, valóban az etikai előírások egy nyomonkövetési kezelést előírnak, és ez az utókezelés, ez az európai jogszabályokban is szerepel a gyakorlatban, persze számos probléma és kérdés felmerül, és ez az egyik olyan kérdéskör, amelyet pillanatnyilag a gyógyszerértékelő ügynökség munkacsoportja vizsgál. És egy nyilvános vitát is tervezünk szeptemberben, egy nyilvános meghallgatást ebben a témában. Továbbá, ami a szankciókat illeti, ha most egy gyógyszercég például Franciaországban rendelkezik székhelyjel, és klinikai vizsgálatot hajt végre egy harmadik országban, és ennek során a harmadik ország jogszabályait megsérti, akkor a szankciókat a harmadik ország jogszabályai alapján szabják ki, nem pedig a francia jogérvényesül. Hogyha ez a francia vállalat ezt követően azonban benyújtja az adatokat, például a gyógyszer engedélyezése engedélyezési folyamatának keretében, akkor az európai előírásoknak kell, hogy megfeleljenek ezen adatok. Ha ez nem teljesül, akkor végeredményben nem fogadhatjuk el ezen adatokat. Bien, nous allons arrêter là les discussions, mais je propose... Rendben, akkor lezárjuk a vitát, és azt javaslom, hogy a Fejlesztési Bizottság továbbra is nyomon kövesse azt, hogy a forgalomba hozatali engedélyek, amelyek esetében fejlődő országokban hajtották végre a vizsgálatokat, megfelelnek-e az előírásoknak. Rendben. Most pedig némileg ugye megváltoztattuk a napirendek sorrendjét, úgyhogy most a tízes napirendi ponttal folytatjuk. A millenniumi fejlesztési célok elérés érdekében tett haladás félidős értékelés a 2010. szeptemberi magas szintű ENSZ találkozóra készülve. New Yorkban kerül sor majd erre a találkozóra, és a cél az lesz, hogy a haladást értékeljük. Figyelembe véve azt, hogy öt év áll még rendelkezésünkre addig, hogy végrehajtsuk ezeket. A bizottság a tavaszi csomagjában javaslatokat terjeszt majd elő, és a júniusi európai csúcs pedig végeredményben majd kidolgozza az álláspontunkat, ami remélhetőleg nagyra törő lesz. Lényegesnek tartom, hogy az Európai Parlament már most hozzájáruljon ehhez a vitához. Cashman úr foglalkozik ezzel a jelentéssel, és egy munka dokumentumot elkészített, amit ki is osztottunk. Éppen ezért három szakértőt hívtunk meg, François Moreau, aki a bizottság ügyvezető igazgatója az illetékes bizottsági szolgálatnál. Másodszorban Nicola Harrington, aki a az ENSZ fejlesztési programjánál dolgozik, illetve Irene Migyeiro, aki az Intermon Oxfam spanyolországi képviselője. Először is Cashman úrnak adom meg a szót, hogy nagy vonalakban ismertesse ezt a dokumentumot 5 percben. Köszönöm, elnök asszony. Először is hagyd mondjam el, hogy mennyire fontosnak tartom azt, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy állásfoglalásunk, jelentésünk a júniusi plenárisra mindenképpen elkészüljön, hogy valóban elérjük a kívánt hatást. Ha már itt tartunk, sokat beszélünk a szegénységről és a világ nagy problémáiról. Úgy tűnik, hogy minél többet beszélünk erről, annál távolabb kerülünk a megoldástól, e, és a, a szavakat nem követik tettek. Megtiszteltetés, hogy a szakbizottság és a parlament nevében e, vállalhatom ezt a témát és azt is megígérhetem, hogy inkább majd becsukom a számat és kinyitom a fülemet annak érdekében, hogy meghalljam az igazi problémákat, és tehessünk valamit. Sokat vártunk Kopenhágától, csődöt, kudarcot vallottunk. Júniusban, szeptemberben ezt már nem engedhetjük meg magunkat. 2000-ben a milleniumi csúcson megígértük a világ szegényeinek, a legrászorultabbaknak, hogy azok a dolgok, amelyeket természetesnek veszünk, például az egyetemes eh, egészségügyi ellátáshoz való joga, a gyógyszerekhez való hozzáférés, az élelmiszerhez jutás, a vízhez való hozzáférés és az oktatásban való eh, részesülés, eh, ő ezt ők is megkaphatják, ez most már nem csak egyszerű ígéret, hanem erkölcsi kötelesség a mi részünkről. Előre léptünk? Igen. Eleget? Nem. Nem is mondok ezért. Most már többet inkább majd a szakértőket hallgatom. Röviden átolvastam az Oxfam jelentését, csak gratulálni tudok a munkájukhoz. Igen, van elkötelezettség a három intézmény részéről, de ez kevés. Ez mit sem ér. Határidőkre ezekhez kapcsolódó intézkedésekre, pénzügyi támogatásokra és még több pénzre van szükségünk. Ennyit szeretem volna mondani, elnök azt, hogy most pedig eh, érdeklődve hallgatom a szakértőket, az elnék előadókkal szerdán találkozom, csütörtök délután pedig délután ráérek, hogyha a civil szervezetek szeretnének velem találkozni. Köszönöm. Köszönjük, mondja az elnök asszony. François Mogó kapja meg 5 percre a szót. Köszönöm, elnök asszony. Röviden, dióhéjban szeretném felvázolni, hogy az előkészítő folyamat az Európai Bizottságban hogyan haladt a 2010-es a milleniumi fejlesztési célok 2010-es felülvizsgálata tekintetében. A tavaszi bizottsági nyilatkozat március-áprilisra készülnek majd el ezek. Egy átfogó megközelítést alkalmazunk. Ez szertágazó, széles csomagról beszélünk, nagyon sok témát érint, nagyon sok kérdéssel kell foglalkoznunk ennek keretein belül a legfontosabb területeken próbáljuk javítani a szakpolitikánkat, egészségügy, oktatás, nem és egyenlőség, élelmiszerellátás biztonsága, milleniumi fejlesztési célok, és így tovább. Ezen témákban új dokumentumokat, nyilatkozatokat, célokat, iránymutatásokat fogunk kiadni. Ezen kívül kívánunk az is foglalkozni, hogy az európai szakpolitikák közötti következetesség, konzisztencia hogyan érhető el. Pár héttel ezelőtt beszéltünk a munkaprogramról, ez természetesen a, az Európai Bizottság munkaprogramjának egészét érinti. Azt próbáljuk megkeresni, hogy a szakpolitikáink közül melyek érintik a fejlődő országokat leginkább, és ez alapján a különböző érintetteket korai figyelmeztetésben tudjuk részesíteni, mi szerint az általuk meghozandó döntések fejlesztéspolitikai következményekkel járhatnak. Következő kérdés, finanszírozás kérdése. Itt az ideje, hogy felmérjük, hogy mit értünk el. Az éves, rendes éves Monterey jelentés azt vizsgálja, hogy a tagállamok megtették-e az általuk ígért eh, forrásnevelést, a fejlesztéspolitikai támogatások terén. Korábban informálisan, az informális miniszteri találkozón is felmerült a illegális pénzáramlások kérdése is, ahol a elnök asszony is részt vett egyébként. A harmadik aspektus pedig az innovatív finanszírozási források kérdése. A különböző nemzetközi szakmai csoportokkal konzultálunk, akik ezzel foglalkoznak. Azt vizsgáljuk, hogy bizonyos új típusú intézkedések és pénzügyi eszközök hogyan lehetnek segítségünkre abban, hogy növeljük a fejlesztés politikai finanszírozást. Ahogy említettem, március végén, illetve a csomag többi része április során kerül elfogadásra, akkor látnak napvilágot a nyilatkozatok, a csomag teljes egésze 21-én, április 21-én. A célunk mindezzel az, hogy egy olyan uniós álláspontot alakítsunk ki, ami a lehető legkövetkezetesebb, amelyet képviselni lehet a nemzetközi fronton is, különböző csúcs találkozókon, amelyek eh, valóban úttörő eredményeket hozhatnak. Gondolok itt például az EU-Afrika csúcsra az év vége fele, illetve a G8-ak és a G20-ak csúcs találkozója ezt megelőzően. Minden javaslatunk befolyásolja majd az unió álláspontját. A célunk az, hogy ambiciózusak, ugyanakkor következetesek maradjunk. Köszönjük, mondja az elnök, most pedig a szót megadom Nikola Harrington asszonynak 5 percben. Köszönöm, elnök asszony, és a Brüsszelben dolgozó ENSZ alkalmazottak nevében is örülök annak, hogy itt eh, részt vehetünk eh, az egészen 2015-ig tar 15 tartó program kidolgozásában. Két dologra eh, koncentrálnék a főtitkár, az ENSZ főtitkárnak a célkitűzéseire, illetve az előkészületekre, és arra, hogy mit kér a fejlődő országoktól, amelyek között nyilván már Európa is, ez Európára is számítunk. Az UNICEF és az UNFP Szeretnénk, hogyha szeretnénk, hogyha segítenének ezeknek az ENSZ ügynökségeknek a munkában. Ugyanaz a kiinduló pontom, mint a raportőré, nevezetesen, hogy a milleniumi célkitűzések, precedens nélküli célkitűzések, itt fejlesztésről és jogokról van szó, és gyakorlatilag egy, egy szerződésről, amelyet Európának be kell tartania önérdekből is, nem csak szolidaritásból. A főtitkár eh, azt üzeni, hogy 2005-ig Eh, ne engedjék, eh, hogy eh, elterelje a figyelmüket bármi más, és aztán még inkább a jövőbe tolódjanak ki a célkitűzések. Tehát nevezetesen a klímaváltozás, a gazdasági válság ellenére is a milleniumi célkitűzések elérhetőek együttműködéssel, illetve célzott cselekvéssel, és a magas szintű találkozó lehetőséget biztosít arra, hogy a 2005-ig teljesítendő célokat teljesítsük, a réseket betöltsük, a prioritásokat feladatokat megnevezzük, és olyan koalíciókat hozzunk létre, amelyek képesek lesznek elérni ezeket a célkitűzéseket. 2011-15 között egy cselekvési napirendet szeretnénk látni, amely a időbeosztásokat és eredményeket ír elő, monitorozást és végrehajtási vagy szabálybetartási mechanizmusokat. A főtitkár saját jelentésében, amelyet márciusban ad ki, azonosítja azokat a dolgokat, amelyek működtek, és azokat is, amelyek nem, annak érdekében, hogy a felgyorsítsa az egész folyamatot, és a globális partnerségeket hatékonyabbá tegye. Az Afrika MDG kormányzó csoportnak a kutatásai és anyaga szintén hozzá fognak járulni ahhoz, hogy megértsük, hogy Afrikában mik a valós prioritások. A főtitkár jelentésének kiadása után előkészítik a magas szintű csoport eredményeinek az anyagát, a cselekvési eh, agendát, és eh, én erről már egy előzetes anyagot erre az ülésre is elhoztam, és akár ez, erről is szívesen állok az önök rendelkezésére. Az ENSZ mellett országjelentéseket ad ki annak érdekében, hogy önök tudjanak a fejlődő országok valóságáról és kívánalmairól, illetve tudják, hogy melyek azok az eredmények, amelyeket esetleg replikálni lehetne vagy kell. Jú, és júniusig pedig el kell dönteni, hogy hogyan lehet ezeket a Gleniguli vállalásokat teljesíteni. Még azokban az országokban is, amelyek le vannak maradva, mert ezek az országok is immár eh, megértik azt, hogy eh, tennivalók vannak a millenniumi fejlesztési gondok eh, elérése érdekében elegendő pénzre, elegendő megfelelő tervekre és olyan mechanizmusokra van szükség, amelyek elérik a népességet, a lakosságot. A kritikus kérdés az az, hogy hogyan lehet a változásokat az elkövetkezendő öt évben kritikus mértékben felgyorsítani. Az ENSZ célzott közeltávú vagy rövidtávú cselekvések mellett teszi le a vokság, voksát, amelyek illeszkednek egy nemzeti fejlesztési tervbe, fenntarthatóság érdekében. Ezek a gyorsítási cselekvések például az élelmiszerellátáshoz kapcsolódhatnak, az immunizációhoz, az oktatáshoz, az erőforrások jobb kihasználásához, az új technológiák elterjesztéséhez és egyéb ilyen fontos dolgokhoz. Nyilvánvaló, hogy szükség van tovább többszintű munkára, együttműködésre és partnerségekre. Mit tehet tehát a fejlett világ? Nos, a főtitkára jelentésében azt mondja, hogy a válság közepette is a, fel kell gyorsítani a az MDG partnerségi célkitűzések összes területét, a technológiához való hozzáférést, a segélyezést, az adósságok eltörlését és kezelését, stb. Azt gondolom, hogy elég egyértelmű ebből, hogy júliusig mit kell tennünk. A segélyeket növelni kell, illetve kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell ezzel kapcsolatban az MDG célkitűzések nyilván a válság közepette drágábbá váltak, de mégis eltörpülnek azon kifizetések mellett, amelyekre a fejlett országokon belül szükség volt. Emellett el kell törölni a kereskedelmet torzító különböző támogatásokat. Nagyon koncentrált még mindig a segélyezés nagy része egy szűk körű országra. Emellett szükség van adó, adósság átütemezésre, adósság elengedésre, különösen azok orsz, azon országok vonatkozásában, amelyek rendkívül rossz helyzetben vannak. Fel kell gyorsítani a szegénység kiküszöbölési és csökkentési programokat is. Mit tehetünk tehát, és hamarosan befejez, hogy ezek a kötelezettségvállalások teljesüljenek. Nos, az ENSZ felhívásának megfelelően fel kell gyorsítani a kötelezettségvállalások teljesítését, hiszen más országok is arra várnak, hogy az EU teljesíti-e a vállalásait. Látható módon kell részt vennünk a magas szintű tárgyalások, illetve csúcstalálkozó előkészítésében. Országokon átnyúló koalíciókat kell kialakítani, biztosítani az ENSZ célkitűzéseinek elérése érdekében, és a fejlesztési politika koherenciáját minden áron biztosítani kell. Egy dologra hívnám még itt a végén fel a figyelmet. A magas szintű találkozó egyrészt lehetőségeket biztosít, másrészt pedig eh, veszélyes. Az MDG megállapodás egy szerződés a fejlődő és fejlett országok számára. Egyrészt ez fontos a fejlődő országok számára, másrészt azonban az egész ENSZ, az összes ENSZ vállalás hitelessége szempontjából is rendkívül fontos, hogy teljesülnek -e ezek a célkitűzések az ENSZ embereknek szüksége van önökre. Köszönöm szépen. La parole est à madame. Félbe kellett volna, hogy szakítsam, mondja az elnök asszony. Irene Migyeiro következik az Oxfam részéről. 7 percet tudunk biztosítani. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Az Oxfam International-nél azok Oxfam International részéről hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk ma, hiszen az Európai Parlament mindig is nagyon elkötelezettnek mutatkozta magát, mutatta magát a az általunk képviselt célok iránt, mint amilyen az igazságtalanság, illetve a szegénység elleni küzdelem. Tudják, hogy 2010 a milleniumi fejlesztési célok szempontjából döntő fontosságú, és ennek alapja a Cashman jelentés lesz. Európának határozott lépéseket kell tennie, hogy az egyik legnagyobb kihívással megküzdjünk. Az elmúlt évben, az elmúlt év nagyon nehéz volt a délen és északon élők számára is a globális válság, ugyanis különbözőképpen, de érintette az embereket. A kormányok intézkedéseket tettek, hogy a szociális védelmet és a gazdasági stabilitást biztosítsák, Ugyanakkor nem volt következetes az ENSZ, vagy a G20-ak, vagy egyéb nemzetközi intézmények részéről a válasz, hogy megküzdjünk a szegény emberekre gyakorolt hatással. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy az Európai Unión belüli polgárok igényeire tekintettel legyünk, de vannak még, van még 4 milliárd ember, aki extrém szegénységben él. Az európai polgárok 95%-a egyetért a fejlesztési segítségnyújtással, és ezt határozottan támogatja, azonban ezt láthatóvá kell tennünk. Az összes intézmény, illetve szervezet, belétve az Európai Parlament elkötelezte magát a fejlesztési célok eléréséért, de éppen ezért határozottabban és hangosabban kell, hogy felszólaljon, mint ahogyan azt 2005-ben tette. A parlament szerepe ebben a tekintetben döntő fontosságú ahhoz, hogy megfelelő választ várjunk el a kormányoktól és egyéb szereplőktől. Éppen ezért a millenniumi nyilatkozat mellett ki kell állnunk, mert hogyha megkockáztatjuk a fejlesztési célokat, akkor a nemzetközi közösség által kidolgozott fejlesztési menetrendet sodorjuk veszélybe, és így az emberek az emberi jogaikkal nem tudnak élni majd. Ugyanis akkor mindannyian kudarcot, kudarcot vallunk, már pedig Kesmen is megjegyezte, hogy szeptemberre nézve a kudarc nem lehet egy opció. Tudjuk, hogy Európa és az európai polgárok a szegénység ellen és az emberi jogok védelme érdekében milyen régóta kötelezettséget vállaltak, de ez egy nagy felelősséget jelent. És ez nem azt jelenti, hogy hátradőljünk, és ne tegyünk további lépéseket. A szeptemberi csúcs éppen ezért nagyon nagy lépést jelenthet, hiszen az Afrika és az ázsiai országok is egy közös állásponttal mennek majd New Yorkba arról, hogy az ő régióikban hogyan lehet majd elérni ezen fejlesztési célokat. És az USA is úgy tűnik, hogy a megfelelő irányba tesz lépéseket. Európa már nagy beruházásokat eszközölt a fejlesztési célok eléréséhez, de ezt fokoznunk kell, további kötelezettségvállásra van szükség, és a rendelkezésre álló eszközökkel jobban kell élnünk. Nos, milyen választ eh, tudunk adni eh, arra, hogy ez az 1,4 milliárd ember igényére odafigyeljünk. Tudjuk, hogy mire van szükségünk. Nem jó, nem szándéknyilatkozatokra van szükségük, illetve újabb és újabb kötelezettségvállásokra, hanem azonnali lépésekre, amelyeket különböző mutatók alapján mérhetünk is. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy ismét aktiválunk bizonyos célokat, mert a fejlesztést ezt nem, így nem tudjuk előmozdítani. Egy átfogó tervre van szükségünk, horizontális lépésekkel. A különböző ágazati lépések pozitívak, amíg szélesebb körű intézkedésekkel párosítjuk őket. Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy egy nagyobb pénzügyi erőfeszítést tegyenek a donorok, hanem jobban kell a lépéseket megtenni. A segélyek hatékonyságát növelnünk kell, és a fejlődő országokban rendelkezésről forrásokat is jobban fel kell használni, méghozzá úgy, hogy az adórendszert megerősítjük ezen országokban. A szegényeknek nem intellektuális beszédekre van szükségük arról, hogy mi történik majd 2015 után, hanem nekik eredményekre van szükségük, még pedig most. És az Oxfam részéről egy tervet dolgoztunk ki arról, hogy hogyan lehet az MDG célok esetében előrelépni. Ez négy nagyon egyértelmű lépést fogalmaz meg. Először is az eszköztárt javítanunk kell, különös tekintettel három lényegi elemre. Egyfelől a segítségnyújtást feljebb kell srofolnunk, kollektív célkitűzésekre van szükség, hogy a segélyezést, öt, segélyezés 50%-át 2015-ig biztosítani tudjuk. Továbbá a tagállamoknak fokozottabban hozzá kell járuljuk, járuljanak a segítségnyújtáshoz. A jelenlegi EDF 15%-át kell, hogy ez elérje. És a harmadik fontos elem, ez a munka megosztási folyamat. Figyelembe kell venni a fejlesztési célokat, hiszen tudjuk, hogy vannak olyanok, amelyeket elhanyagoltunk, mint például a gyermekek védelme, vagy az anyasági védelem. Tehát meg kell határoznunk azon kulcsfontosságú fejlesztési célokat, amelyeket eddig elhanyagoltunk, és új partnerségi megállapodásokat kell előmozdítanunk, hogy kitérjünk jobban ezen célokra. Továbbá határozottabban támogatnunk kell a multilaterális eszközöket, amelyek által a koordináció, a harmonizáció javítható a partnerországokkal, mint például a az oktatás céljából létrehozott gyorsított eljárás, vagy az egészségügy szempontjából fontos eszközök. Tudjuk, hogy a 2010-re vonatkozó adatokat, célokat valószínűleg nem sikerül majd elérni. Éppen ezért ez az EU hitelessége szempontjából egy komoly kockázat. Éppen ezért sürgősen kötelezérvényű nemzeti szintű jogszabályok kellenek, hogy a hivatalos fejlesztési segítségnyújtással kapcsolatos kötelezettségeknek eleget tegyünk. Továbbá fontos a további finanszírozási források elkülönítése. A 0,7% nem lesz elegendő, főleg a válság miatt. Éppen ezért fontos, hogy az Európai Unió különböző nemzetközi fórumokon egy nagyobb pénzügyi átláthatóságért szálljon síkra. És támogatást kell nyújtani azon országoknak is, amelyeket súlyosabban érintett a gazdasági válság, és éppen ezért nehezebb számukra a célok elérése. Többször hallottam, amikor ugye hallottam, hogy idealistának titulálnak bennünket, és azt mondják, hogy utópiákat kergetünk, mint amikor az emberiség ellen elkövetett bűncselekményeket a Nemzetközi Büntető Törvényszék vizsgálja, de ezek lényeges lépések, fontos a kötelezettségvállalás, illetve a vezető szerep, amit Európa tanúsított, és az Európai Parlament. Ugyanezt a határozott vezető szerepet kell tanúsítani ezen kihívással szemben is. 2005-ben az Európai Parlament támogatásról biztosított bennünket a szegénység elleni küzdelemben, de 2010-ben újra fel kell építenünk ezt a támogatást. Nem csak ebben a bizottságban, és nem csak ebben a parlamentben. A kihívások érdekében ugyanis nagyobb erőfeszítésre van szükségünk, és reméljük, hogy Európa is készen áll erre, ahogyan mi. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Görenc úr kap szót. Köszönöm szépen. Megpróbálok pusztán a pénzügyi aspektusokról szólni, ami ezen millenniumi fejlesztési célok elérését illeti. Az imént hallhattuk az Oxfam képviselőjét. Alapvetően egyetértek mindazzal, amit elmondott, ugyanakkor le kell szögeznünk azt, hogy a kudarc szempontjából kit illet a felelősség. A millenniumi fejlesztési célok természetesen az Európai Unió részéről jelentenek egy kötelezettségvállalást, de nem kizárólag. Noha az Európai Unió a fő donor. Kérdés, hogy a 2000-es ígéreteket ki tartja tiszteletben már, ami a célok elérését illeti. Úgy is mondhatnánk, hogy az Európai Unió nem tenne ennek eleget, nem tenne eleget a céloknak, hogyha a hivatalos fejlesztési segítségnyújtást nem biztosítaná. Amennyiben az Európai Unió ezt a pénzügyi kötelezettségvállalást teljesíti, mert ezt ugye megerősítettük más fórumokon is. Nos, ha ez megtörténne, az Európai Unió még akkor is kudarcot vallana, hogyha időközben átminősítenék a segítségnyújtást. Nézzük meg például, mi történt Kopenhágában. Bizonyos országok nem helyezkedtek egyértelmű álláspontra, ami a célkitűzések finanszírozását illeti, hiszen felmerült az a lehetőség, hogy átminősítik ezt a fejlesztési segítségnyújtást figyelembe véve a gazdasági válságot, illetve az éghajlatváltozásnak a fejlődő országokra gyakorolt hatását. Tehát ez egyértelmű kell, hogy legyen, mert nem szeretném önmagamat korbácsolni, amikor nem én vagyok az egyetlen felelős. Ha megélet bennünket a felelősség, akkor ezt teljes mértékben fel kell vállalnunk. Ezzel tisztában kell lennünk. Éppen ezért pontos adatokat szeretnék, arról, hogy a pénzügyi kötelezettségeinket mennyiben teljesítettük. Melyek azok a tagállamok, amelyek ezt megtették és nem. Nevükön kell nevezni őket. Nem lehet azt mondani, hogy egyesek igen, mások nem. Ami az európai fejlesztési konszenzusban szerepel, azt ki teljesítette és ki nem. Ami pedig 2010-et illeti, 0,56% a GDP az Európai Unió GDP-nek 0,56%-a kell, hogy legyen, 2015-ben pedig el kell érnünk a 0,7%-ot. Ha ezt teljesítjük, akkor az kitűnő. De akkor ne támadjuk az Európai Uniót, illetve a tagállamokat, hanem pusztán azokat, akik nem teljesítik ezt a célt, mint az USA vagy Kanada és egyéb országok, amelyek New Yorkban ígéreteket tettek, de nem teljesítik őket, őrájuk kellene nagyobb nyomást gyakorolni. Azt hiszem, hogy ennyi lett volna, köszönöm. Köszönöm, Görenc úr. Déva úr, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Lenne jó pár kérdésem. Együttműködünk eh, az ensz Jeffrey sachs eh, vannak klaszterek, eh, van ez meg az. Tudja valaki elemezni azt, hogy mégsem, miért, miért nem értünk el mégsem sikereket, és hogy, hogy az ördögbe akarunk állandóan gyorsítani, gyorsítani, gyorsítani, e, és e, aztán öt év alatt megcsinálni azt, amit egyébként tíz, év alatt, tíz évre terveztünk. Csak logikus, praktikus válaszokra van szükségem. Monsieur Guerrero, vous avez la parole. Guerrero úr. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Michael Cashmannek is, és a e, bizottságnak, az Intermon Oxfamnek és az ENSZ-nek az ismertetést azt hiszem, hogy ez egy döntő fontosságú téma a szakbizottságunk számára, főleg ebben a 2010-es évben. 2000-ben, ahogyan Michael Cashman is a jelentésében rámutatott, a, fejlődő, a fejlett országok egy ígéretet tettünk, de ez több volt, mint egy ígéret, ez egy kötelezettségvállalás volt, konkrét mutatókkal, és egy eléggé konkrét ütemtervel. 2010-ben meghatároztuk az irányt az ENSZ számára, és néhány éven keresztül, talán 2007-ig ebbe az irányba haladtunk, méghozzá elég jó tempóval, noha ez nem volt kielégítő. Most pedig néhány éve, és ha a jövőbe tekintünk, akkor az a veszély áll fenn, hogy lelassulunk, főleg akkor, amikor leginkább gyorsítanunk kellene, hiszen rendkívül messze vagyunk még a milleniumi célok elérésétől. Éppen ezért nagyobb sebességre kell kapcsolnunk, és az Európai Unió kell, hogy legyen a motor, a katalizátor az ENSZ felülvizsgálata szempontjából. Ma jóváhagytunk egy jelentést ebben a parlamentben, ebben a szakbizottságban, a külügyi bizottság számára. Ez pedig arról az ajánlásról szól, amelyet az ENSZ közülésének 65. ülésszakáról készítettünk. Ez pedig kapcsolódik a fejlesztési célokhoz, a millenniumi fejlesztési célokhoz. Szakbizottságunk különböző jelentéseket dolgoz most ki, illetve vitat meg, amelyek szintén nagyon fontosak. Itt például Franciska Keller jelentése, ami a segélyezés hatékonyságáról szól, és ez szintén fontos ahhoz, hogy a millenomi célokat elérjük. De Michael Cashman jelentése valószínűleg a magja lesz ennek a témakörnek itt a parlamentben, ahhoz, hogy kidolgozzuk a tavaszi csúcs előtt az álláspontunkat tudomásom szerint a spanyol elnökség számára fontos, hogy egy egyértelmű mandátum kerekedjen ki az tavaszi csúcs üléséről, és azt hiszem, hogy ehhez hozzá kell járuljunk. Én minden esetre kész vagyok erre, Michael-lel együtt. Kész vagyok arra, hogy ez a jelentés tükrözze az Európai Parlament álláspontját, hogy ez legyen majd az EU álláspontja, az az álláspont, amelyet végeredményben a világ más része is elfogadnak az MDG célok eléréséhez. Sargentini. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Cashman úrnak szeretnék a munkájához. Majdnem eh, a parlamentre nem jellemző munkát, jó munkát végzett valóban igaza van, eljött a cselekvés ideje, ezért az egyéb kulcsfontosságú kérdésekre koncentrálnék én is, a politikai, szakpolitikai koherencia kérdésére. A milleniumi fejlesztési célokat csak akkor érhetjük el, ha egyáltalán elérhetjük, hogyha koherensen eh, végezzük a munkánkat. Vegyük például a múlt heti halászati eh, kérdést, ahol a parlament úgy szavazott, hogy a halászati szakpolitika elsősorban a halászokat, az európai halászokat kell, hogy szolgálja. Nekem ez a Lisszaboni Szerződés 208-as cikke ellene, ellen eh, megy hiszen az is kimondja, hogy az uniós döntéseknek nem szabad politikára káros hatással lenniük. A szakpolitikai koherencia terén vannak szép ígéretek, de jó lenne, hogyha Kesmen úr valami tudna tenni annak érdekében, hogy a szép szavak valóságá is váljanak. Az Oxfam képviselőihez fordulok, költségvetési támogatások 50%-ot is elérhet. Ez hasznos, de mindig meghatározott célokra lehet csak ezt felhasználni. Én hollandként a holland kormányzat támogatja a költségvetés, a költségvetési támogatás mellett van, de nem az európai vagy európai bizottsági módszerrel, ahol tulajdonképpen bármit lehet, még ha durván is fogalmazok. De mik a szabályok, miért pont 50 százalék? A költségvetési támogatás általában Eh, olcsó, kevésbe kerül az adományozónak, de ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy túlságosan hatásos, hatékony lenne. Cashman eh, kollégától és az Oxfam-tól várom a véleményüket ez ügyben. Görenc úr, szeretne valamit hozzáfűzni ehhez? Igen, elfelejtettem az Európai Bizottságnak szögezni egy eh, kérdést. Amikor a bizottságban a feladatok újra felosztása folyt, Szeretném tudni, hogy melyik új biztos felelős a milleniumi fejlesztési célok eh, ügyének koordinációjáért. Il n'y a pas d'autres euh, demandes d'intervention. De, Donc, pour répondre aux questions de, des députés, euh, je redonne la parole. Köszönöm. Még egyszer megadom a szót a szakértőinknek. François Moró szeretne még valamit mondani? Euh, Igen, köszönöm. Egy nagyon egyszerű kérdést intéztek hozzá. Egy csomagon dolgozunk, ahogy azt említettem. P-Bugs biztos úr eh, feladatköréhez tartozik a fejlesztéspolitika és az AKC országokkal való kapcsolattartás, ő a felelős tehát. Nicola Hamilton, Harrington asszony. Bon. Alors, vous souhaitez, do you want the floor for two minutes, Madame Harrington? Harrington asszony, két percre igény tartasz. Szóra. Um, Ó, igen. Az alelnök úr szavaira, hogy reagáljak évek óta gyűjtjük a bizonyítékokat, ezek alapján járunk el. Most már próbáljuk az, annak az idejött el, hogy levonjuk a következtetéseket, és ezeket valahogy kiterjesszük, megnöveljük, nagyban is megvalósítsuk azokban az esetekben, ahol egyértelmű, hogy sikere járt egy program természetesen. Irene Miller, két percben. Um... Köszönöm szépen, nem szeretnék már is a kudarcról beszélni. Eh, ezek olyan ugye intézkedések, eh, amelyek, eh, amelyekről már régóta beszélünk. Hogy tudnánk megcsinálni öt év alatt azt, amit tíz évre terveztünk? Hát most már van azért tapasztalatunk és meg kell ugye nézni, meg kell nézni, hogy tényleg mire lesz lehetőség. Most, hogy megmentették ugye a pénzügyi rendszert, látszik az is, hogy ha van valamire politikai akarat, akkor azt meg lehet csinálni a politikák koherenciáját a jövőben tiszteletben kell tartani, eddig nem tettük, mostantól erre képesek lehetünk, illetve lehetőség lesz rá, és ezért is kell nyomni előre a dolgokat. Ami a költségvetési támogatást illeti, természetesen eh, tudom, hogy vannak feltételei a jó költségvetési támogatás nyújtásának, eh, és ezzel egyet is értek. Eh, tudunk átküldeni olyan anyagokat, eseteket, amelyek ebben az irányban példát mutathatnak. Olyan segélyezési mód, amely lehetővé teszi, hogy az ország megkapja a segélyeket, és ebből a saját kormányzati kapacitását építse fel. Tehát több példája is van annak, hogy hogyan működhet a költségvetési segítség, és miért 50 százalék, nos azért 50 százalék azt gondoljuk, hogy az 50% megfelelő lehet. és eh, hát ugye eh, mindig a millenniumi fejlesztési céloknál északi perspektívát alkalmazunk. Cashman úr eh, szervez egy olyan eseményt, ahol nyolc nő jön a déli térségből, V8-aknak lehetne őket is hívni akár, és ők fogják elmondani, hogy mi a déli aspektus, tehát mi, mi, a, mi a déli, hogyan látják a, a délről, a szegényebb térségekből érkező emberek ezt az egész fejlesztési célok, problémát. Kérem, hogy jöjjenek el mindannyian. Köszönöm. Kesmer úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony és hadd köszönjem meg mindenkinek azt, hogy beszéltek a témáról, illetve mindannyian hát egy hajóban evezünk, egy csónakban. és eh, biztos vagyok benne, hogy a politikánknak eh, többféle kihatása lehet a fejlődő országokra, eh, csak tényleg kapásból vagy, vagy hasból a minden politikánknak egészségügyi, bevándorlási, halászati, és természetesen a külkapcsolat politikánk is hatással van a fejlődő országokra, és mindegyik oda kell, hogy has, hasson, hogy, hogy csökkentsük a szegénységet. És természetesen én nem veregethetem a saját vállamat a jelentés miatt, mert nagyon sokan járultak hozzá. Például az ön mellett helyet foglaló titkársági munkatárs is. És ezt el kell ismerni. Mi csak, nekünk itt csak kis szerép jut, mi csak itt eh, bábok vagyunk, eh, és közös elhatározással tudunk elérni valamit. Tehát eh, Beszéljünk, beszéljünk nyíltan arról, hogy a túltermelést mi átirányítjuk a, a, a fejlődő országokba, és ezzel az ő szegénységüket, nyomorukat növeljük. Beszéljünk a halászati megállapodásokról, mert azok is sértik a fejlődő országok érdekeit. Minden ilyen kérdés, amely az Európai Tanács ülésére kerül, az, az ebből a szempontból is vizsgálható és vizsgálandó, mert egyfelől figyelmen kívül kívül, figyelme kívül hagyjuk az agrárpolitikánk, közös agrárpolitikánk erkölcstelenségét, és ugyanakkor pedig azt hajtogatjuk, hogy teljesíteni kell ezeket a célkitűzéseket. Eh, köszönöm a főtitkár eh, üzenetéről és szándékáról tartott előadást, és eh, megfelelő finanszírozás, végrehajtás, időbeosztás vagy időzítés, és hát Deva kollega pedig azért érdemel köszönetet, mert mindig felteszi a kemény kérdéseket, de mindig nagyon konstruktív módon módon igen, az oda célkitűzéseket is eh, teljesítenünk kell, vállalásokat is teljesítenünk kell. Eh, ahogy Gerec úr is mondta, 0,7%-os eh, GDP arányt teljesítenünk kell, és meg kell szégyenítenünk azokat, akik, amely tagá- azokat a tagállamokat, amelyek vállaltak valamit, és aztán nem teljesítették. Én is elég gyorsan beszélek most, és elnézést is kérek a tolmácsoktól. Tehát az Aid for Trade, a kereskedelmi célú segélyezés, célkitűzés is rendkívül eh, fontos ahhoz, hogy 2015-ig a célkitűzéseinket teljesíteni tudjuk, és természetesen Európa a legnagyobb eh, legnagyobb eh, segélyező, odabiztosító, mindenkinek Köszönöm a segítséget, a támogatást, és alig várom, hogy a jövőben is együtt működhessek önökkel. És jogos volt a kérdés, igen, mi megtesszük, a, amit nekünk kell, de mit tesz Amerika vagy Kanada? De mutassunk példát, én erre azt mondom, a példánkkal szégyenítsük meg őket, majd a történelem megítél bennünket, mi előmozdítjuk azt a változtatást, változást, amely majd megjavítja az emberek életét mert eh, Afrikában most is sír egy gyermek a halála előtt. Szelben ilyen gyereket nem találunk, és mind dölt el a dolog. Hát egy, egy lottón, az emberi sors lottóján, eh, és ez az egész dolog egy egyetemes dolog. kell megtörténhet. Ezért is kell tehát tovább dolgoznunk az ügyen. Köszönöm a spanyol elnökségnek a segítséget, és tudatában vagyok annak, hogy a spanyol elnökség sikereket akar elérni, de nekik kell megbirkózniuk egy sor vonakodó tagállammal, akik már is azt kérdezgetik, hogy na, van -e erre pénz, hogy ezeket a vállalásokat teljesítsük, különös tekintettel a válságra. Eh, és a klímaváltozási válságra is. Nos igen, szerintem egyébként a gazdasági válság az az újrakezdésre ad lehetőséget, hogy innováljunk eh, akár a pénzek biztosításában is, akár új, eh, új adókat vezessünk be a tranzakciókra, vagy a visszautalt pénzek Eh, amelyek egyébként jóval jelentősebb összegek, eh, eh, mint amit mi egyébként nyújtunk a fejlődő országoknak, hogy ezeknek a jutalékai, amelyeket a bankárok, illetve a különböző szolgáltatók elkérnek, ezek ne legyenek túlzóak. Köszönöm a, a válaszokat ami a költségvetési támogatást illeti. Nos, hogyha a költségvetési támogatás a brilliáns megoldás lenne, akkor már ezzel évek óta foglalkoznánk, nem ez az. E, a költségvetési tám a támogatáson keresztül tudjuk e, csökkenteni a pazarlást és segíteni a tagá azokat az országokat, hogy megtalálják a saját megoldásaikat, mert az a segély, amely nem teremt lehetőséget, az semmit nem ér, és hadd fejezzem be úgy, ahogy kezdtem, rendkívül nagy megtiszteltetés, hogy ez az iszonyatos felelősség az enyém. I'm very sorry to say that my own country is not living up. Sajnálom, hogy azt kell mondjam, hogy saját hazám nem teljesíti a vállalásait, de reméljük, hogy a miniszterek más fórumokon is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Köszönöm mindenkinek, most pedig akkor folytassuk a napirenddel, és a következő napirendi pontunk az ötös napirendi pont. Ez egy véleménytervezet az iparosodott és egyéb magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló rendelet módosításáról szóló parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat. Nincs módosítás ehhez a jelentéshez, de maga az előadó néhány módosítást javasolt az eddigi vita fényében. Ezt írásban eljuttatta, és hogyha nincs ellenvetés a szóbeli módosításokkal kapcsolatban, amelyeket javasol az előadó, akkor átérhetünk a szavazásra a szavazási lista alapján. Premier article 1.3 est retiré. Article 1, amendement... Egyes cikk, szóbeli módosító az előadó javasolta. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Egyes cikk. 3 C, kettes szobrai módosító előadó, ki van mellette. Ellene tartóz, ellenem, én mindig, tartózkodik, elfogadtuk. Egyes cikk, 3D pont, szobrai módosító az előadótól mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. A zárószavazás az így módosított véleménytervezetről mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyhangúban. Ez mindig öröm. Elnök asszony, valami baj lehet. Yes, maybe. Donc ça c'est 5 et maintenant je fais quoi euh, Ok. D'accord. Donc maintenant, au Conseil pour la Az ENSZ következő közgyűlésére javaslat, Guerrero úr az előadója, az első bekezdés Nem, nem, itt valami van. Bon. Donc c'est ça, c'est bon. 1, amendement 2. Kettes módosító, szóbeli módosító az előadótól, mellette. Ellene. tartózkodik. Kettes módosítóról szavazom én mindig, akkor elfogadtuk. Következzék. Egyes módosító mellette. Az értelmét vesztette, persze. Igen, megvan a lista végre. most elfogadtuk, így az értelmét veszti. A hármas a következő mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Last Incident kezdetű bekezdés, szóbeli módosító, hármas számot viseli mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös módosító mellette elnézést a négyes számú szóbeli módosítóról szavazunk előbb, mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. az ötös így értelmét vesztette, mert a négyest elfogadtuk. Hatos következik mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el. Hetes következik, ha minden igaz, aki, amelyik, nem, elfogadtuk, nem fogadtuk el, nem, hetes, hetes mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 8-as módosító. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az egész véleménytervezetről szavazzunk mellette, ellene tartózkodik, Elfogadtuk. Egyhangulag. Teszi hozzá a titkárság. Oui. Donc maintenant, sur les effets de la crise financière. et A pénzügyi válság eh, hatása a fejlődő országokra és az fejlesztéspolitikai együttműködés Euh, Elnök asszony, talán blokkban is szavazhatnánk, mondja Esmen úr. Akkor blokkban az első oldal, az ötös bekezdésig? Nem, nem lehet. Puisque si, peut-être, il y a proposition positive. Donc, toute la première, euh, toute la az eg- első oldal egésze? Nem, a négyes bekezdésig. 17, 18, 19, 20, 21, 22 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk őket. Szobeli módosító egyes számú mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Huszonhárom értelmét veszi, 24-essel folytatjuk, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító szóbeli mellette ellene tartózkodik, újra, újra kell szavaznunk. Tehát kettes számú szóbeli módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Huszonhatos. Értelmét veszti. 27-est azt visszavonta Kretó asszony. 28-as is értelmét veszti, a 29-es talán arról szavazhatunk. A 29-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Hármas számú szobrémódosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as, 31-es kiesnek. Következzék tehát. 4-es számú szobeli módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 32-es eh, kimarad, 33-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes számú kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 39-es részenként szavazunk, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Második rész mellette, ellene tartózkodik, ezt sem fogadtuk el. Hármas szem kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es, nem, 42-es sem, 43-as, na arról szavazunk mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. És szóbeli módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47 ös nem, 48-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. <clears throat> Amendement 7, qui sont pour? Ötös szóbeli mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 50-es mellette ellene elutasítva, 51-es mellette ellene tar- kitartózkodik elfogadva, Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 53 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 54 visszavonták, 55 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 58 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 59 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 60 ellene tartózkodók elfogadva, 61 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 62 mellette mellette ellene tartózkodók. Szerintem ezt számoljuk meg. Ki van mellette? 62-es tolmács közben helyesít, helyesít az 59-es el lett fogadva. Ki van ellene? C'est ezt elég nagy arányban elutasítottuk, mármint a 62-es, 8-as szóbeli módosító mellette ellene tartózkodó elfogadva, 63, 64 mellette ellene tartózkodó elutasítva,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 Donc c'est rejeté, 10 contre 11. 11-10 arányban ezt elutasítottuk. Akkor 66 mellette, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 9-es szóbeli mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 68-ast visszavonták, 10-es szóbeli módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 70-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 71 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 72 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 73 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 74 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 75 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 76 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 77 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 78-as két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 80 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9 egy A bekezdés nem egy, egyben szavazunk, blogban szavazunk. Megcsináljuk a 12-ig blogban? Jó. Hát 9-től 12-ig mellette Ellenen tartózkodók elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 11-es szóbeli mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 6-os szóbeli mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Következő megint csak 16-ostól a 8-asig blogban A hármasig, jó? 16-tól a hármasig, nem? Akkor 16-tól 8-ig mellette. Ellene. Tartózko tartózkodók, elfogadtuk. Ezt követően 1 2 3 ast 1 2 hármast mellette, ellene tartózkodók, az első hármat elfogadtuk tehát. Négyes mellette ellene kitartózkodik. Elfogadtuk. Ötös. Intától. Az ötöstől 5-től a 7 mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. Ezek tehát az intának voltak a bekezdései, módosítói. Ekon következik. Alors, on passe au, à, à Econ. Tehát az ekon következik. Premier paragraf, ki... Első bekezdés mellette, ellene tartózkodók, második bekezdés mellette, ellene tartózkodók elutasítva, talán itt most megint lehet a hatosig, háromtól hatosig mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes bekezdés mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezt követően 8 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es bekezdés 9-es mellett, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízes bekezdés. Nos, innentől meg tudjuk csinálni tízestől a tizenhármasig blokkban. Nem, nem tudjuk, nem tudjuk. Tízes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Tizenegy mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es bekezdés két részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Ezt követően a 15-től 18-ig egyben mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ezt követően blogban 20-tól 20 nem tudjuk, 20-tól 23-ig, 20-tól 20, nem, 20-tól 22-ig blogban. Akkor a 20-as meg a 21-est együtt. Akkor megyünk egyesével, 20-as mellette. Ellene elfogadtuk. 21 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. D'accord. Donc, deuxième partie, le terme right. Ami a 23-ast illeti, a néppárt részenkénti szavazást kért. Hát részenkénti szavazás. A 23-as bekezdésről a rights szó nélkül. Fölolvasnák, kérem? Akkor a titkárságtól megkérem, eh, hogy ezt a két javaslatot felolvassák az első rész, tehát a teljes bekezdés a rights szó nélkül, a második rész, amiről szavazunk, az a rights szó, tehát egy szó a második rész. Köszönöm. Jó így? Lehetséges kontextusba helyezni a szavakat? tehát a 23-as bekezdést. Efforts for public health, in particular sexual and reproductive health rights, which is key to attain, attaining the MDH, points out that a healthy, strong workforce is a precondition for economic development. C'est ça. Donc, dans un premier, dans uh, un premier split vote. Tehát ez az első részenkénti szavazás, illetve az első rész, tehát a szó, a, a, a rights szó nélkül szavazunk róla. Mellette akkor egyetértünk azzal, hogy legyen ugye részenkénti szavazás. Az első rész, első rész mellette, akkor ezt elfogadtuk. Második része a right szóval mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Huszonnégyes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. La 20, paragraf 26. A 26-os bekezdést Együtt szavazzuk meg a 70-es és 71-es módosítóval e, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 28-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. 30 mellette a 30-tól 35-ig lehet blogban. Harminctól 34-ig blogban mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene tartózkodók, és elfogadtuk. Most, most pedig akkor a végszavazás következik az így módosított anyagról mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Bravo! Bravo! donc ça c'est ça on a plein de surprises tout le temps qui n'ont pas été vues. Most pedig akkor a 2011-es költségvetés harmadik részéről, a bizottsági részéről szavazunk, tehát 2011-es költségvetés. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodók szerintem elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodók elutasítva. És ötös módosító szóbeli mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. És most pedig az egész véleményről szavazunk az így módosított formában mellette, ellene tartózkodók, és akkor ezt elfogadtuk. Nagyon jó! és azt hiszem, hogy akkor, ugye Deva úr, ezt az ördög ilyen nehéz ülést akkor befejeztük. Nos, mi van? Alors, j'ai deux, deux autres votes. Két mentesítési szavazásunk van még az Európai Fejlesztési Alapról, 7-es, 8-es, 9-es, Mitchell úr jelentése, nincs módosító, tehát szavazunk a véleményről. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. most ez a két szavazás nincsen e, a napirenden, nem volt, de a titkárság e, kéri önöket, hogy lehetőleg ma szavazzunk ezekről, lehetséges-e ez, e, tehát gyakorlatilag itt mentesítésről van szó, Mitchell úr jelentése, nincs módosító, egyetértenek? Nagyszerű. Tehát ki van mellette, ellene, tartózkodók, tehát elfogadtuk, és a második eh, pedig eh, mentesítés eh, az általános költségvetés bizottság harmadik fejezet mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Bon, je vous remercie. Akkor már csak a következő ülésünk időpontját kell ismertetnem. Görenc úr akar mondani valamit? Igen, van egy kérdésem. A fejlesztési alap mentesítésével kapcsolatban mi az értéke vagy értelme a mi szavazásunknak, mert valójában az az alap nem is része a költségvetésnek. La réponse m'est soufflée par le secrétariat, qui dit que nous n'avons. Erság azt csúgja nekünk, hogy nincsen költségvetési ellenőrzési jogunk ugyan, de mentesítési jogunk van a bizottság felé. A végrehajtásra kérdezi Gerenc úr. Igen, a végrehajtásra. És Zsoli asszony ezzel egyetért. Tehát mentesítést adunk a bizottságnak, és akkor a bizottság részesül mentesítésben, vagy, vagy most itt a tagállamokat mentesítjük? A bizottság felelős a, a fejlesztési alapok adminisztrációjáért, tehát a bizottság kapja a mentesítést. A következő ülésünk az március 16-án 15 órától 18.30-ig. Voilà. Nous avons terminé. Március 17-én lesz délután, és aztán a következő reggel. Köszönöm.